Uh, so, ladies and gentlemen. Hölgyeim uraim. Gentlemen, I wonder if I can invite you. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy foglaljon helyet. Hagyunk időt erre. Ugyanakkor nagyon sokan szeretnének hozzászólni, ezért szeretnénk az időt minél jobban kihasználni. Ezért kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, és aztán elkezdjük a munkát. Well, good afternoon, everybody. Uh, Szeretettel üdvözlök mindenkit, Malcolm Harbour vagyok. Engem választottak meg, ez nagy tisztesség, a Belső Piaci és a Fogyasztóvédelmi Bizottság bizottságnak az elnökének az Európai Parlamentben. Én a brit konzervatív párt delegációjának tagja vagyok, és már tíz év óta foglalkozom belső piaci kérdésekkel. Így nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennek a bizottságnak az elnöke lehetek. Nagy megtiszteltetés számunkra a nemzeti parlamentekből itt lévő kollégákat itt üdvözölni, akik azért jöttek el, hogy eszmecserét folytassunk erről a fontos javaslatról a késedelmes fizetéseknél, és ennek a javaslatnak az átdolgozásáról. Már megkaptunk néhány anyagot, amelyeket önök elküldtek nekünk, és ez most alkalom arra, hogy személyesen is kicseréljük az eszméinket. A Lisszaboni szerződés rendelkezései szerint a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatot megőr, jelentősen megerősítik. A bizottságunk előjár ebben, már sikeres találkozót tartottunk a fogyasztói jogok irányelvével az előző törvényközési időszak alatt, és az európai választások után ez az első alkalom, hogy megint tartunk egy ülést és talán érdekli önöket, elsősorban a nemzeti parlamentekből, hogy fél hatkor, amikor a mi ülésünket befejezzük, akkor egy videóközvetítéses ülést tartunk a francia nemzetgyűléssel, az Assemblée Nationallal. Tehát, hogyha önök szeretnék látni, hogy hogyan működik egy ilyesmi, akkor kérem vegyenek részt, és hogyha sikeres lesz, akkor reméljük, hogy a későbbiben így folytathatjuk a kapcsolatokat a nemzeti parlamentekkel. Csak néhány más bevezető megjegyzésem lenne. Nagyon örülök annak, hogy baloldalamon Bárlóra Weiler asszonyt üdvözölhetem, aki a szakbizottságnak a jelentéstevője a késedelmes fizetéses, fizetésekről szóló irányelv átdolgozásában. Barbara Weiler feladata eh, az, hogy foglalkozik ezzel az anyaggal, már is nagyon sok munkát végzett, és nyilvános meghallgatást is vezetett az érdekelt felekkel, és amikor önök is eh, kifejtik a véleményüket, akkor ő ennek alapján módosításokat eh, ajánl a bizottságnak, és aztán más frakciók is benyújthatnak módosításokat, és aztán eh, kompromisszumokat próbál ezekből kidolgozni. Épp ezért nagyon fontos a feladata. Mindegyik eh, jelentéstevő eladó mellé egy árnyékjelentéstevőt is rendelünk. Weiler asszony a Szocialista és Demokrata Párt tagja, de az árnyékjelentéstevők azok más frakcióból is vannak, és ők is hozzá fognak szólni. Annak is nagyon örülök, hogy Liliana Brickman is itt van, aki a vállalkozás és ipari főigazgatóságnak a vezetője, és tudják, hogy a bizottságnak kezdeményezési joga van, ők javaslatot tettek nekünk, és most ezt mi megvizsgáljuk, és javítunk róla. De remélem, hogy később az önök véleménye alapján ez sikerül is. Másik dolog még, az átvizsgálás kezdetén megpróbáltuk Brickman asszonyt, hogy a bizottságnak a hatásvizsgálatát is elküldje, azt a hatásvizsgálatot, amely azt nézte meg, hogy miért kell azokon a területeken javítani, amelyeket kiválasztottak hogyha még nem látták ezeket, akkor kérem szépen vizsgálják meg. Tudom, hogy többen is a nemzeti hatóságokat rá, meg felkérték arra, hogy bizonyos javaslatokat vizsgálnak meg a saját gazdaságuk fényében. Nagyon örülök annak is, hogy a, e, belső piaci e, biztos jelöltet Michel Barnier-t is itt üdvözelhetem, de ő még egyelőre az Európai Parlamentnek a e, tagja, és aktív és teljes jogú tagja ennek a szakbizottságnak. Én valószínűleg utoljára ül ugyan ebben a tisztségében itt, de azért nagyon örülünk neki, hogy itt van A tagállamokból is vannak itt képviselők, a spanyol soros elnökséget is képviselik, a tanács is vizsgálja ezt a javaslatot, és más kormányoknak a képviselői is itt ülnek. Néhány más megjegyzésem lenne még. Remélem, hogy 23 nyelven valóban itt vannak a tolmácsok hogyha szükség lenne valami segítségre a tolmácsolással kapcsolatban, akkor a kollégák segítenek. Ezen kívül a megfigyelőket is itt üzvözölném, különösen Mrs. Weiler választókerületéből egy jelentős iskolának a diákjai is itt ülnek. Elnézést, egy kicsit hosszúra nyúlt a bevezetés. Az eljárást illetően láthatja mindenki a napi rendet. Két részre osztjuk a kérdés vizsgálatát. Van egy érzékeny kérdés, a hatóságokat érintő késedelmes fizetésekkel kapcsolatban. Ezt az ülés második részében taglalnák. Ezért a megbeszélést két részre osztjuk. Az első részben az általános szempontokat nézzük meg, a szerződések rendelkezéseit, a szankciókat, stb. bírságokat, stb. Benedett vernio fogja elnökölni ezt a részt, én majd a második részre jövök vissza. Nem nagyon sok időnk van, és minél többet szeretnénk hallani mindenkitől. Először mindenkit megkérek, hogy csak két percig szóljon hozzá, és az óra bizony járni fog. Remélem, hogy ez nem túl korlátoz mindenkit. Hogyha több idő lesz, akkor később még visszatérhetünk a kérdésekre. Megkértük a parlamenti képviselőket, hogy küldjenek be egy ilyen lapot, a nevükkel, mert nem feltétlenül ismerjük őket, és akkor felállítunk egy listát, a hozzászólók listáját. Jelenleg ennyit akartam mondani. Először is Barbara Weiler asszonyt kérdez, kérem meg, hogy e, ismertes a hátteret, aztán Baldassare e, osz, a, úr e, néhány szót szúr a jogi bizottság e, nevéről, és a e, ipari e, kutatási és energiabizottság részéről is szól mindegyikük két percet. Weiler asszonynak négy percet adunk, és aztán jön az eszmecsere. Remélem, hogy ez világos mindenki számára. Most akkor Weiler asszony kap szót. Nagyon szépen köszönöm elnök úr. Engedje meg, hogy először is még egyszer külön üdvözöljem a nemzeti parlamenti képviselőket. Én magam is dolgoztam nemzeti parlamentben, és emlékszem, hogy jó pár évvel ezelőtt együtt kellett dolgoznunk, Akkoriban nem nagyon volt lehetőség Brüsszellel együttműködni. Most a Lisszaboni szerződés keretében erre is mód van, és remélem, hogy ez a, ezt a lehetőséget és további lehetőségeket más fontos jogszabályok kapcsán meg tudjuk ragadni, ahhoz, hogy az önök elképzeléseit is megismerjük, és ezáltal hatékonyabb, gyakorlatiasabb, pragmatikusabb jogszabályokat alkossunk. A bizottság elképzelése a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos jogszabályjal kapcsolatban az, hogy a fizetési fegyelmet lehetőleg minden Eurós, Európai Uniós tagállamban erősítsük. Ehhez egy aktuális konjunktúrprogram is alapot képez, más pedig a KKV-k, a kis és középvállalkozások, a kisvállalkozási csomag keretében olyan fizetési feltételeket kell, hogy élvezenek, amelyek számukra kedvezőek, harmadsorban pedig a bizottság arra törekszik, és ezt a parlament is támogatja, hogy a bürokráciát visszaszorítsuk. A késedelmes fizetéseket mindenütt visszakívánjuk szorítani, nem pusztán a közszolgáltatások területén, hanem az áruforgalomban is. A bizottság kezdeményezése a KKV-k számára jelent segítséget, és az egész gazdasági tevékenységet tisztességesebb alapokra kívánja helyezni. Külön üdvözlöm azt az elképzelést a bizottság részéről, ami a 2000-es eredeti kezdeményezésben is megjelent, kritikusan meg kell jegyezni, hogy sok minden teendő van, lett volna már, de most már igazán sürget az idő. A jelentésemet egyelőre még nem írtam meg, ugyanis szerettem volna önöket ehhez először meghallgatni. Az önök kritikus megjegyzéseit is szeretném figyelembe venni, és aztán pénteken, illetve hétfőn kezdem meg az érdemi munkát, összeállítom a jelentést. Szerintem most kiváló idő van még arra, hogy figyelembe vegyük az önök álláspontjait is. A legfontosabb szempont, amiről szót kell cserélnünk, az irányelv hatája. Nyilvánvalóan itt elsősorban a közszolgálatokra, de épp úgy az a magánszektorra és a áruforgalomra is vonatkozik. A <clears throat> közszférában erőteljesebb szankciókat kell alkalmazni, annak érdekében, hogy jobb fizetési pénzügyi kereteket teremtsünk a hitel felvétel kapcsán, illetve általában a költségvetés tervezés számára is megfelelőbb feltételeket kell biztosítani. Minden esetre azonban nem szeretünk, nem szeretnénk konkurenciát teremteni a köz szféra, illetve a közszolgáltatások terén jelenleg tevékenykedő magánszektor között. Előre bocsátom, hogy az 5%-os bírós, bírságot a parlament egésze, minden frakciója magasnak tartja. Ezt valahogy fokozatosabban kellene megszervezni. A jogi bizottsággal együtt egy, somó, egy sor joghézagot is be kívánunk zárni, le kívánunk zárni mindenütt, ahol kivételek léteznek. Végezetül pedig még néhány dolog, ami talán érdekes lehet az önök számára a jogszabály kapcsán. A bizottságot be kívánjuk vonni, illetve a helyi ipart is ebbe a munkába, és az előfizetések is továbbra fenntartandó intézmény, illetve az angol modellt, az angol gyakorlatot is lehetőségként biztosítani kívánjuk a tagállamok számára. Tehát egyelőre bevezetésképpen ennyit, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Barbara. Ó, a végén úgy is beszélhet még, és akkor halljuk. Akkor most Baldassari úr két percben. Harbour, Harbour elnök úr, kérem engedje meg először is, hogy megköszönjem, hogy ezt a meghallgatást eh, amely november 4-én volt, lehetővé tette, amely a jogalkotási folyamatnak egy része, e, átdolgozzuk a belső piacsal kapcsolatos e, jogszabályokat. Menti La nuova proposta come obiettivo precipuo quello di migliorare Nos, most jó, hogy itt a nemzeti parlamenti képviselőkkel e, együtt ülhetünk, és itt az irányelv alkalmazását szeretnénk megerősíteni az adós vállalatok, akik lehetséges jogorvoslatot kérhetnek, és az állami, amelyeknél automatikus ez a jogos, jogorvoslat, tehát köztük különbséget kell tenni. A javaslat épp ezért most az állami hatóságokkal kapcsolatban szigorúbb, ugyanis eddig az állami hatóságok amelyek eh, a eh, kifizetésekkel kapcsolatban nagyon rossz példát mutattak, eh, azokon szorítani kell. Ezen kívül a közbeszerzés nagyon nagy összegekre rúgott, és ennek a belső piacra és a KKV-k növekedésére nagy hatása volt. Ezek úton Utána most szeretnék ennek a meghallgatásnak az egyik fő céljára koncentrálni, tehát érdemi kérdésekkel szeretnék foglalkozni. Később majd a részletekbe is belemehetünk. Egy alapvető kérdés, eh, amelyről nem szabad elfeledkeznünk, az, hogy a szövegnek kiegyensúlyozottnak kell lenni, azért, hogy ösztönözzen, ne pedig inkább elint elítélje azokat az országokat, amelyek leginkább késedelmeskednek. Olyan törvényekre van szükség, amely a belső piac harmonikus fejlődését biztosítja a Maastrichti feltételeknek megfelelően, és a különböző tagállamok költségvetési lehetőségeinek megfelelően. Köszönöm szépen, hogy felhívja azokra a kérdésekre a figyelmünket, amelyekkel a bizottságunk foglalkozik. Angelini úr, köszönöm szépen, köszönöm Weiler asszony, és nagyon köszönöm a kezdeményezését. Ez rendkívül hasznos, ugyanis most lépünk ennek a munkának a legfontosabb szakaszába, ez a téma különösen érzékeny Európa számára. Szeretnék rámutatni arra a képviselők számára, hogy ez a probléma igen súlyos a KKV-k számára, különösen a nemzetközi válság körülményei között, ami nagyon komoly kihatással van a kisvállalkozásokra, a családi vállalkozásokra. Nagyon fontos a hatály, mint ahogy a jelentéstevő is említette, reagálnunk kell erre a problémára, ami a legtöbb kisvállalkozást sújtja. Vannak olyan kérdések, amelyek különösen aktuálisak az irányelv kapcsán, először is a hatály kiterjesztésével kapcsolatosan. Ez is még vita tárgyát képezi, valamint az időkorlátokkal kapcsolatosan mennyire kötelező érvényűek a szabályok, illetve hogyan lehet csökkenteni a kivételek körét. Ezen kívül fontos megemlíteni a tájékoztatáshoz való jogot. Itt egy információs kampányra van szükség, amit nagyon hatékonyan kell megszervezni. Szerintem ezek különösen hasznos szempontok a ma délutáni vita számára de természetesen a lényeget is meg kell vizsgálnunk, ezt a mi bizottságunk már megkezdte, de hát további részletes vizsgálatot kell majd még elvégeznünk az irányelvvel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm szépen. Kérem, hogy kapcsolja ki a mikrofonját. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a rövid bevezetőket, és most átadnám az elnöki posztot Benny asszonynak, ő vezeti a vita első részét. Bernadett, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit üdvözlök, és külön üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit. A Lisszaboni szerződés sikerült elérnünk, megvalósítanunk, és így most mind a 27 tagállam együttműködhet egy kevésbé széttöredezett belső piac keretei között. Mint ahogy már az irányelv átdolgozásával kapcsolatosan elhangzott, különbséget kell tenni az állami és a magánszektor között. Itt most elsősorban a magánvállalkozásokra összpontosítunk. Kérem, hogy minden hozzászóló két percre szorítkozzon, Portugáliával kezdeném, és José ribeiro adok először is szót. Elnök asszony, én inkább a vita második részében szeretnék majd felszólalni. Úgy tűnik, hogy hiba csúszott a meg feljegyzéseimbe, akkor Írország Michael Ryan képviselő úr kap szót. Én is a második részben szeretnék hozzászólni. Je commence mal. <laughs> Bon. Alors, on va donner la parole. Nagyon jól kezdődik. Akkor Hanslik úrnak adom meg a szót. Hanslik asszonynak elnézést. Elnézést, elnök asszony, én az anyagaimat vizsgáltam éppen, és nem hallottam a nevemet. Elnök asszony, tisztelt jelentéstevők, nagy örömömre szolgál, hogy hozzászólhatok ebben a vitában. Az irányelv módosításai szerepelnek ma a napirendünkön. Ezekre már hosszabb ideje vártunk különösen a KKV-k várták már ezeket a módosításokat, hiszen ezek teszik majd lehetővé az irányelv gyors végrehajtását, megvalósítását. Számtalan alkalommal szóltunk már arról, vitatkoztunk arról, hogy az irányelv csak a hatóságokra vonatkozzon-e, vagy a magánszektorra is. Nálunk, de nem csak a mi országunkban, a késedelmes fizetések nem csak a KKV-k és a hatóságok közötti kereskedelmi ügyletekben merülnek fel problémaként, hanem a magánvállalkozások, magánvállalatok közötti kereskedelmi ügyletekben is. És ezek a késedelmes fizetések a vállalkozások megfelelő működését gátolják. A KKV-k számára a hatóságok által történő késedelmes fizetések komoly nehézséget jelentenek, ugyanis nagyon sokszor itt komoly összegekről van szó. Ha a fizetésre nem a, az előírt határidőn belül kerül sor, akkor ez érzékenyen érinti a vállalkozások likviditását. Ez nagyon gyakran azt jelenti, hogy a vállalkozások sem tudják saját fizetési kötelezettségeiket teljesíteni más vállalatok felé. Még egy nagyon fontos pontot meg kell említeni. A magánvállalkozások közötti kereskedelmi ügyleteket is kell, hogy szabályozza az irányelv, ugyanis a vállalatok úgy nyilatkoztak, hogy ezzel a működési feltételeik megkönnyebbülnek. Ezt hangsúlyozták a KKV-k képviselői, ő szerintük egy olyan rendszerre van szükség, ami megakadályozza, hogy nagy fogra, forgalmazók, nagy kereskedő cégek olyan fizetési határidőket erőltessenek a kisvállalkozásokra, amelyek rendkívül hosszúak, mondjuk száznaposak. Itt arról van szó, hogy az administratív költségeket hogyan lehet megtéríteni, illetve hogyan lehet érvényesíteni a késedelmes fizetéssel kapcsolatos egyéb díjakat. Az ezekhez való jogról van szó. Olyasmire van szükség, ami kellően elrettentő hatású. Tehát ezeket kell szem előtt tartani, és olyan rendszert kell biztosítani az irányelvnek, ami kellően erőteljes eszközt jelent a KKV-k számára, és lehetővé teszi számukra, hogy az a nekik járó kínlevőségeket meg tudják kapni. Zauvage. Tehát felhasználják ezt az irányelvet. Elnézést kérek, hogy túléptem az időmet, köszönöm szépen a figyelmet. Elnézést kérek. Köszönöm szépen akkor még egyszer megkérnék mindenkit, hogy tartsa tiszteletben ezt a két perces időszakot. Nagyon fontos, ugyanis a nemzeti parlamentek képviselői itt vannak, erre nincs minden nap alkalom, tehát akkor hagyjuk meg nekik a szót. Most akkor Éva Hang, ő most az első vagy a második része kapcsolatban akar, hol van? Parancsoljon. Német képviselő. Elnök asszony, jelentéstevő asszony, én az első részben szeretnék hozzászólni, de ha lehetőségem van rá, akkor a második részben is szeretnék majd szólni a magán, illetve a magánszektor közötti különbségről. A Bundestag nevében szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy részt vehetünk ezen a meghallgatáson, azt az eszköztárat, amit a Lisszaboni szerződés biztosít, szeretnénk kiaknázni és igénybe venni, minél gyakrabban szeretnék részt venni a munkában. Nemzeti parlamenti képviselőként természetesen az irányelvvel kapcsolatos vitában arra kell odafigyelni, hogy a nemzeti előírásokkal is összhangban kell lennie az irányelvnek. A német jogot figyelembe véve arra kell hangsúlyt helyeznünk, hogy a nálunk érvényesülő jelenlegi szabályok, standardok ne szenvedjenek csorbák. És itt elsősorban a kárpótlásra gondolok. Az ötös cikkel kapcsolatban 5% szerepel. A jelentéstevő asszony már említette, hogy önök ezt magasnak tartják. Nálunk azonban számos szakértő örülne, hogyha csökkenne ez az 5 százalék. A német jogászok azon a véleményen vannak, hogy erre nincs szükség az irányelvben, hiszen egyéb büntető vagy szankciós lehetőségek is léteznek. Tehát most megragadom az alkalmat, hogy megkérjem a bizottságot, a parlamentot és a tanácsot, hogy az ötös cikkelyben szereplő szankcióhoz ragaszkodunk-e, vagy nem lehet ettől eltekinteni, figyelembe véve a késedelmi kamatokra, illetve egyéb büntetésekre, amelyeket a késedelmes fizetések megakadályozására alkalmazunk. Ezek szerintem elegendőek. Tehát ennyit szerettem volna az első körben hozzászólni, és akkor majd később az állami és magánszektor vonatkozásairól is szeretnék szólni. Merci, je pense que vous avez bien tenu votre... Köszönöm szépen, betartotta az adat. Akkor talán a második részre, akkor plusz egy percet adhat az elnök úr. Most pedig a lengyel szenátos nevében Smulevic úr, elnézést kérek a kiejtésért, nem vagyok lengyel. Merre van? Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék a Legyen Köztársaság Szenátusának nevében mindenkit üdvözölni. Ez a probléma nagyon fontos, a késedelmes fizetések problémája, ugyanis a társadalmi-gazdasági fejlődés szempontjából ez egy fontos kérdés. Talán látszólag nem látszik el elsőre azt, hogy ez a gazdasági fejlődést befolyásolja, pedig így van a gazdasági válsággal, a gazdasági konjunktúra idejében még jobban elnyúlnak a késedelmes fizetések. Ezek elsősorban a KKV-ket érintik, és azt hiszem, hogy a vita során a KKV-kre kell épp ezért koncentrálni, ugyanis az egészen kis vállalkozások küzdködnek elsősorban ezekkel a problémákkal. Ugyanis a kifizetéseket nem bírják behajtani, vagy legalábbis nagyon késedelmesen. Azt hiszem, hogy a szankciók területén kell lépni. Az 5% az egy kicsit túl sok, fokozatosan kellene a szankciókat, e, lépcsőzetesen kellene őket e, bevezetni, e, tehát ne legyen ugyanaz az egy nap késedelmes fizetőre, mint aki többször tíz napon keresztül, vagy több hónapon keresztül nem fizet. Azt hiszem, hogy ezt hangsúlyozni kell, ugyanis a KKV-k attól tartanak, hogy amikor a fizetéseket behajtani szeretnék, akkor elvesztik az ügyfeleiket. Ettől tartanak, ez nagyon fenyegeti őket, ugyanis az ügyfelek elvesztése azt is jelentheti, hogy a kifizetéseket teljesen leállítják, és még jobban késlekedik az egész lánc. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót a liberális frakció árnyék jelentéstevőjének Jürgen Kratzmannnak. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm, elnök asszony. Két dolgot szeretnék említeni. Mint a bevezetőben már hallottuk, ez nagyon gyakori probléma. Nevezetesen a nagyvállalatok fizetési határidőket eltúlzottan szabják meg, és a kkv számára nagyon hasznos lenne, hogyha meghatároznánk egy minimális vagy maximális határidőt, fizetési határidőt, például 60 napot. Ezen 60 napon belül a vállalatok megállapodhatnak egyéni határidőkben. Ami pedig az 5%-ot illeti, erről is már szó volt, emlékeztetnék arra, hogy ez 100 euró esetén 5 euró, 1000-nél 20, 10.000-nél 500 euró, tehát meg kell gondolni, hogy minden összegre határ nélkül, tehát 1 millió euróra is 5%-ot alkalmazzunk-e, avagy határozzunk meg egy plafonértéket erre a bizonyos kártérítésre. A hatóságoknak is kötelességük a meghatározott határidőn belül teljesíteni a fizetéseket. Ha Németországot vesszük, és ott a kommunális politikában figyelembe veszük, hogy 14 napon túli fizetésnél 3% a szankció. A fizetések 90-95%-a rendben határidőre teljesül. Azt mondhatjuk, hogy ez nagyszerű, hogy a 90% rendben van, de a 10% még mindig kérdés. Ott is biztosítani kell a pontos fizetést, hiszen a kereskedelem szenved ellenkező esetben csorbát. Amit a kolléga is az előbb említett, hogy most két vagy három nappal lépik-e túl a határidőt, itt a kamat láb határozza majd meg a szankcionálást. Köszönöm szépen egyelőre ennyit. Je vais donner la parole. Most pedig Átadom a szót Lord Baronessnek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. A az általam az a bizottság, ahol én elnök vagyok, ott is folyamatban van ez a tárgyalás, illetve ez a téma, és nagyon elégedetlennek vagyunk a hat, hatástanulmányjal nem lehet úgy jogszabályokat alkotni, hogyha megfelelő számú érdeklődő, érdekeltet nem, érdekelte nem folytatunk konzultációt de nagyon szeretnénk, hogyha megoldódna a probléma, és azt is elfogadjuk, hogy a kis és középvállalatokra mekkora hatással van ez a kérdés, ez az irányelv, és a ma már hallott érvek alapján halljuk, hogy a kis és középvállalatokat sokkal jobban sújtja a késedelmes fizetés, mint a nagyobb méretű üzleti társaikat. Ezért sajnálatos, hogy a javaslat nem célozza meg világosabban a kis vállalkozásokat. A jelentéssel kapcsolatban megosztjuk a jelentéstevőnek azt az aggodalmát, hogy a kártérítés összege amely a, egy százalékos a 10 ezer eurón fölüli kivizetésekkel vonatkozóan, ezt nem tartjuk mi sem megfelelőnek. Azt támogatjuk, hogy fix összegek legyenek, és jelentős többet, többletköltségekkel ugye egyetértünk, de ezek a valóban felhasznált többletköltségek kell, hogy legyenek ezek a kisvállalkozások nehezen tudják előteremteni ezeket a költségeket ugyanis. És az egész javaslatot tekintve a kisvállalkozásoknak mindenféle eljárásokhoz kell folyamodnia, hogyha a, késedel, hogyha a fizetés késedelmesen következik be. Elnök asszony, majd még később szeretnék hozzászólni, most egyelőre köszönöm. Merci. Nagyon pontosan betartotta az időt, köszönöm. Most átadom a szót a katalán e, képviselőnek, Sordi úrnak a szenátus nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, a, e, hogy meghívtak bennünket. Egyetértünk azzal a gondolattal, hogy ezt a kérdést tisztázni kell, a, elsősorban a gazdasági helyzet miatt, ami miatt romlott a helyzet, mivel kevesebb pénzügyi eszköz áll a vállalatok részére. És azért is súlyos a helyzet, mert egyre késedelmesebben fizetnek a vállalatok. Spanyolországban egy új törvény van, új iránymutatások, amely párhuzamos az itt végzett munkával. A mi elsőrendű feladatunk az, hogy a KKV-ken segítsünk, akárcsak önök. Spanyolország számára a független vállalkozók, az egyéni vállalkozók is fontosak, és egy minimális 60 napos fizetési időszakot szeretnénk, és valahogy ezt behajtani tehát hogy kötelező legyen 60 napon belül fizetni. Hogyha ez nem történik meg, akkor a behajtási költségeknek arányosnak kell lenni az adóssággal, és a szankcióknak, a bírságoknak akár a 15%-ot is el lehet érni. De ez itt egy fontos kérdés. Ezen kívül a kamat kérdése is felmerül és mi úgy látjuk, hogy a késedelmi kamat akár 50%-kal növekedhetne, épp azért, hogy ez egy büntetés legyen. Tehát először is a KKV-kat kell ö, ö, megcélozni, és az ö, önálló vállalkozókat. A 60 ö, nap lenne a határidő, és az állami oldalról majd a kollégám fog beszélni, de itt most annyit mondanék, hogy számukra meg 30 nap lenne a határidő. Elnök. Köszönöm szépen. Most Ajde Rúle, a zöldek árnyék jelentés kap szót. Köszönöm szépen, csak egy rövid megjegyzésem az állami szektorral kapcsolatosan, majd nem fogok szólni. Én szerintem a magán és az állami szektort egyenrangúan kell kezelni, ugyanis hogyha fizetési fegyelmet javítani akarjuk Európában, amire ez az irányelv törekszik, nem teremthetünk újabb igazságtalanságokat, illetve eltérő bánásmódot a magán, illetve az állami vállalatok esetében, mert ebből szerintem nagy komoly igazságtalanságok és méltánytalanságok fakadnának a fizetési fegyelmet pozitív ösztönzőkkel is javítani, erősíteni kéne, nem pusztán büntetésekkel. Például olyan ösztönzőkkel, amelyek ezt elősegítik, nem feltétlenül a bűnbak teremtés vezet eredményre. Tehát erre is fel kell figyel, hívni a figyelmet, a bizottság sajnos ezt szem előtt tévesztette. Ami a 30 napos határidőt illeti, ez kivétel nélkül kell, hogy érvényesüljön. Megvizsgálható elszámoltathatóság mellett. Az 5%-at én már rögtön az elejétől kezdve aránytalanul magasnak terin, tekintettem. Szerintem ezzel nem javulna a fizetési morál, tehát bölcsebben kéne eljárnunk. Éppen ezért azt javasolnám, mint ahogy UE is említette, hogy egy vagy két százalékkal megemelnénk a késedelmi kamatot, arányosan a kérdéses összegtől. Ugyanis az 5% százalék esetében attól tartok, hogy itt ez egyfajta spekulációs folyamatot indítanánk el elsősorban a nagy összegek esetében. Köszönöm szépen. Most átadom a szót a lengyel parlament képviselőjének, Powell Ponciliusnak nem tudom, hova kéne a hangsúlyt tenni. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Az eszmecsere első részében három megjegyzésem lenne. Az első a következő. Nyilvánvalóan el kell kezdeni ennek az irányelv harmonizációjának a eszmecseréjét elkezdeni. Ugyanakkor világosan ki kell fejteni, hogy nem gondoljuk, hogy ez az irányelv megold minden problémát, különösen, hogyha a gazdasági válság okozta helyzetet megvizsgáljuk a különböző tagállamokban, különösen a kevésbé fejlettekben. Tehát a vállalatok legnagyobb részét ez befolyásolja, de még az állami hatóságoknak az életképességét is. Ma elsősorban a magánvállalatokat érinti ez a probléma, és a az legyet parlament gazdasági bizottsága ezt különösen hangsúlyozza rajtam keresztül. A, az új irányelvnek a négyes cikke olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket a lengyel törvény nem is ismer. Például a bankok kártalanítása ami hasonló, mint hogyha egy szerződéses szankcióról lenne, ez bírságról. A hetes cikket szerintem eh, ki kellene egészíteni egy rendelkezéssel, amely az Európai Bizottságot kötelezni arra természetesen a tagállamokkal együtt, eh, hogy tájékoztasson a eh, az igazságszolgáltatásról és a helyzetről, a, a késedelmi kamattal kapcsolatban, a kereskedelmi ügyleteknél. Elnök, köszönöm szépen. Most az olasz parlament nevében Giovanni Fava szól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell elmondjam, hogy az olasz parlament illetékes bizottságában milyen vita folyik ebben a témában. Nemrég egy állásfoglalást nyújtottam be, amely ugyan abba az irányba mutat, amely szerint sok előttem szóló is beszélt, tehát csökkeni kell az adminisztrációt, és a vállalkozások, amelyek a piacon működnek, hagyományosan olyan rendszerben működnek, hogy a nagyobb ellátóláncok gyakorlatilag megfolytják a kisebb vállalkozókat, mivel késlekedve fizetik ki a feléjük a tartozásokat. ez még rosszabb, mint a, ami a közszektorban folyik, úgyhogy úgy érezzük, hogy az irányelv leges legfontosabb célja az kell, hogy legyen, hogy a hogy bizonyos érdekeket támogassunk, és hogy ezeket összehangoljuk. Ugyanakkor látjuk, hogy különböző, különböző helyzet uralkodik a magán, illetve a közszektorban. A magánszektorban általában 60 és 90 nap között van a fizetési határidő. Úgy érzem, hogy az új határidőt is valahol itt kell majd meghatároznunk. És ez azt is jelentheti, hogy egy olyan kultúrát tudunk elérni, ahol tiszteletben tartják a fizetési határidőket. És higgyék el, hogy ez nem csak a kis vállalkozások és a közhatóságok közötti viszonyra vonatkozik, hanem a kis vállalkozások és például a nagy szupermarket láncok közötti ügyletekre is. Köszönöm. Köszönjük. Most az Európai Parlament árnyék jelentéstevőnek, Edward Kocsosniknak adom át a szót. Nagyon szépen köszönöm. Csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy mik a fő célkitűzések. Ezt az eszmecserés során kifejtettük szeptember 28-án az IMCO bizottságban. A bizottság első ülésén a bizottság képviselőinek elmondtam, hogy ezt a javaslatot nagyon nehéz megérteni. Ugyanis a korrupciós szempontokkal is ö, foglalkozik. Hogyha olyan szerződésről van szó, amely 100 ezer eurókról szól, vagy 100 millió eurókról, és ö, ez az állami hatóságoknak a vállalkozóit érdekli, és nekik kedvez, tehát olyan vállalkozóknak, akik a vállalatok közötti kapcsolatokban működnek. A bizottságnak a hatásvizsgálata nem feltétlenül meggyőző. Bizonyos adatokat lehet belőle használni, ugyanis ez nem az egész Európai Unióban jelent problémát, hanem olyan országokra, ahol a késedelmes fizetés akár több száz napot is elérhet. Tehát olyan országokban, mint Németország lehet, hogy nem probléma. De azt hiszem, hogy végül is megállapodásra jutunk, hogyha egy alapdolgot tiszteletben tartunk mindegyik frankcióban, ez pedig az, hogy egyenlő feltételeket biztosítsunk. Mivel mindenki tiszteletben tartja a hozzászólási időt, akkor nem fogunk senkit sem frusztrálni, lesz idő arra, hogy mások is a második részben hozzászólnak, szóljanak. A más, még a nemzeti parlamentek részéről görög és spanyol képviselők akarnak hozzászólni. Most Krisztot Protopápász következik a görög parlament részéről. Ακούγεται τώρα, ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω μόνο για το κομμάτι που αφορά το... Köszönöm szépen. Most, ha már hallanak, ami a magán és az állami szektor közötti különbséget illeti, majd én is szeretnék szólni még, ami a magánszektort illeti az irányelvnek pozitív hatása lehet, és mindannyiunk érdeke, hogy a piacot erősítsük. A jelenlegi körülmények között egyértelmű, hogy itt elsősorban a 2008-as kisvállalkozói csomagra kell támaszkodnunk. A KKV-k számára biztosítani kell a megfelelő finanszírozási forráshoz való jutást, hogy a likviditásuk ne szenvedjen hátrányt. Megfelelő intézkedésekre van szükség, és úgy gondolom, hogy a mostani javaslat erre irányul, de természetesen azt is majd el kell magyaráznunk, hogy miért beszélünk 1%-ról, egyes esetben, más esetekben 5%-ról, Itt nyilvánvalóan a kérdés azzal függ, le, függ össze, hogy állami vállalat vagy állami hatóság-e az adós. Minden esetre én úgy érzem, hogy ez az 5% kicsikét magas. Olyan intézkedésekre van szükség, ami a KKV-k likviditását erősíti, ebbe az irányba kellene ha haladnunk, de nem szabad túlzásokba esni. pedig az 5% túl magas, nem hiszem, hogy ezzel a problémát meg tudjuk oldani, majd az állami szektorral kapcsolatosan a vita második részében még szeretnék szót kérni. Köszönöm szépen. Most pedig akkor Félix Larosa Pikének adom meg a szót a spanyol képviselők kongresszus tagjának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek és ennek a szakbizottságnak ahhoz, hogy ezt a nagyméretű meghallgatást megszervezte és meghívta a nemzeti parlamentek képviselőit mivel azt hiszem, hogy én vagyok az utolsó hozzászóló, ezért szeretném a jelentéstevő asszonynak, Weiler asszonynak a lehető legjobbakat kívánni. Szüksége lesz a szerencsére ahhoz, hogy a technikai és jogi komplikációkat meg tudja haladni. Ugyanis bizonyos értelemben mindannyian arra várunk, hogy ön mit fog majd szólni, illetve mit dönt. A spanyol parlamentben egy sor intézkedést bevezettünk annak érdekében, hogy a késedelmes fizetések problémáját legyőzzük. El, egyetértek sok előttem szólóval, különösen azzal, amit az árnyékjelentéstevő mondott, ugyanis ezek a helyzetek sajnos bizonyos értelemben kultúránk részét képezünk, más országokban viszont egyáltalán nem szerepelnek a vállalkozások közötti kulturális viszonylatokban. Remélem, úgy érzem, hogy nagyon modern kezdeményezésről van szó, gyakorlatilag is hasznosítható kezdeményezés, amely el fogja érni mindannyiunk célját, vagyis azt, hogy serkentsük a növekedést, és hogy minél több munkahelyet teremtsünk a kis vállalkozásokban, a késedelmes fizetések eliminálása eszközével. Bizonyos szempontból fájdalmas dolog látni, hogy a múltban megalkotott jogszabályok nem voltak eléggé eredményesek, nem hatottak eléggé a jelenlegi gazdasági körforgásra. Azt mondom, hogy ne csak a fizetési határidőkre koncentráljunk, hiszen a résztvevők, a szerződő felek közötti magán, magán megállapodások, például az élelmiszeriparban, mezőgazdaságban, ott, ott a határidők az egész tárgyalási eljárás vagy folyamat részét képezik. És ez egészen addig érvényes, amíg a szupermarketek polcaira nem jut az ára. Ez az egyik áru, ez az egyik fontos szempont. Másik pedig az, hogy gondolkodnunk kell a védelmen is, ne csak a büntetésekre gondoljunk, hiszen itt ösztönözhetnénk egy magatartás kódex kialakítását is. Nagyon fontos, hogy a szervezetek képviselőit bevonjuk, és hogy megfelelően átlátható mechanizmusokat alkossunk meg, és hogy megjelennek a megfelelő záradékok is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az egyik európai parlamenti képviselőnek adom át a szót az árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legtöbb hozzászóló felhívta a figyelmet a KKV-kre. Számunkra is ez kellene, hogy a vezérelv legyen. <clears throat> Nagyon sok KKV-kval tárgyaltam Hollandiában, és az élelmiszeripari KKV-k képviselői azt mondják, hogy el kell fogadniuk a 90 napos fizetési határidőt. Néha van hogy 20 nap ez a határidő, és van, ahol 6 hónap. Ez pedig ezen, ez nem tárgyalás kérdése, ezt egyszerűen el kell, hogy fogadják. A bizottság hatásvizsgálata azt a benyomást kelti, hogy tényleg a piaci szükségletekre alapozták, de hát tulajdonképpen elbújnak a szerződéses szabadság mögött, ugyanis a kisvállalkozásságnak nincsen igazából szabadsága arra, hogy tárgyaljon, tehát tárgyalási szabadsága. Tehát ezért szeretnék különbséget tenni az állami és a magánvállalkozások között, tehát ez maradjon a javaslatban, és a, a vállalkozások számára 30 nap maradjon a határidő. A kisvállalkozások számára pedig amelyek olyan területeken dolgoznak, amelyek az év különböző szakaszában termelnek nagyobb mennyiségben, vagy más problémákkal néznek szemben, akkor az üzleti vállalkozások közötti szerződésekben akkor eltérésre lehetőséget kellene nekik biztos, lehetőséget biztosítani. De nem látok utalást a vállalkozások felelősségére, és ezt bele kellene venni. Hallottunk a behajtási költségekről is, és szeretném tudni a bizottságtól, hogy hogyan jutottak a 40 és a 70 euró közti különbségre, mert szerintem nincs, egy ilyen, nincs ilyen nagy különbség. Tehát azt hiszem, hogy itt módosításokat kell tenni. Köszönöm. Most pedig Az olasz parlament képviselője következik. Mikrofon. De, igen, de sajnos nem kapcsolja be a mikrofonját. Chiedo scusa. Grazie per l'opportunità che ci date di... Elnézést. Köszönöm a lehetőséget, hogy megosztom önökkel néhány nemzeti problémánkat, amit nem vettek figyelembe az önök döntésében. A késedelmes fizetések, illetve a fizetési eszközök kapcsán. Olaszországban más európai országhoz hasonlóan már egy ideje a fizetési mód, a fizetési módozat meglehetősen lassú vállalatok között 60 naptól akár 180 napig is terhet, terjedhet. A késedelmes fizetés ehhez képest más, mást jelent. A büntetésekre vonatkozó döntésük nevezetesen a tekintetben, hogy mindenki tiszteletben tartsa a fizetési feltételeket, szerintem mindenféleképpen fokozatos megközelítést igényel. Nálunk ugyanis ennek igen drámai hatásai lehe, lehetnek. Vannak olyan olasz vállalatok, amelyek több éves szerződéssel rendelkeznek, viszonylag hosszú fizetési határidőkkel. A szállítók pedig hirtelen 60 vagy akár 30 napra kénytelenek csökkenteni a határidőket mindennek következtében, ami komoly problémákat jelenthet. Tehát végig kellene gondolniuk azon országok helyzetét, ahol hagyományosan ezek a hosszú fizetési határidők érvényesültek, pusztán azért, mert az állami hatóságok lassan fizetnek szerintem ezt a megközelítést fokozatosan kellene bevezetni, annak érdekében, hogy mindenhol javuljon a helyzet olyan üzletemberek számára, mint amilyen én magam is vagyok. No, president. Köszönöm. A litván parlamentnek a képviselője, Deinus Budris, a gazdasági bizottságnak az elnöke következik. Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlament és Tanács javaslata a késedelmes fizetésekkel kapcsolatban, a kereskedelmi ügyletek terén segíteni fog annak biztosításában, hogy, egy nagyon, hogy ez a nagyon fontos ágazat a kis és közép vállalatok ágazata jobban működjön. Fontos tudnunk, hogy a dokumentum a Lisszaboni növekedésre és munkahelyteremtésre vonatkozó agenda része, illetve a gazdasági fellendülési terv része is. A megfogalmazással kapcsolatban ami ezt az irányelv javaslatot illeti. Szeretném a litván parlament verzióját idézni, mégpedig a négyes cikkel kapcsolatban. Nekünk az a véleményünk, hogy a következő különbséget kellene tennünk a a kártérítésekkel kapcsolatban az 1000 eurónál kevesebb összegekre 40 euró kellene, hogy legyen, az 1000 eurónál több, nagyobb tartozásokra pedig 70 euró kellene, hogy legyen ez az összeg. A 10 ezernél nagyobb, de 100 ezernél kisebb eurós összegű tartozásoknál pedig 200 eurós kártérítést javaslunk. Az 5 per 5-ös cikkkel kapcsolatban pedig a 2%-os arányt javasoljuk az 5 százalék helyett. A 11-es cikkkel kapcsolatban egyetértünk a végrehajtási időszaknak, a 12 hónapos végrehajtási időszakkal. Még, végül pedig szeretném megköszönni Malcolm, Malcolm Harbour és Barbara Weiler munkáját. Ennek az irányelvnek a megtárgyalása során nagyon szépen köszönöm. Az utolsó árnyékjelentéstevő következik az Európai Parlament nevében. Köszönöm, elnök asszony. Hadd térjek vissza arra, amit néhányan előttem is mondtak. A azt hallottuk, hogy évente 450 ezer munkahely vész el a késedelmes fizetések miatt. Ez gazdasági és szerződéses szokás. A parlamentben világosan kell látni, hogy mi van az irányelvben. Nyilvánvalóan az állami vállalatoknak is tiszteletben kell e, tartani a fizetési határidőket. Svédországban vagy e, más országokban, e, anélkül, hogy a bírósághoz kellene fordulni, automatikusan kifizetik a büntetéseket a vállalkozások. A, ugyanakkor a szupermarketok tulajdonképpen a szállítókat zsarolják azzal, hogy egymás után késedelmesen fizetnek. A nagy magáncégeket, akik Olaszországban ha nagyon nem hatásosan működnek, lehet, hogy az állami vállalatok is, de Olaszországban ők még rosszabbul is. Elnök, most pedig az osztrák gazdasági és ipari bizottságnak az elnöke, Konrad Steiner úr következik. Üdvözlök mindenkit, hölgyek és urak! Ausztria is üdvözli az Európai Bizottság ezen kezdeményezését olyan nehéz gazdasági időkben, amikor a KKV-k számára egyre nehezebbé válik a kellő hitelekhez, finanszírozáshoz való hozzáférés. Ezek a hitellehetőségek beszűkültek a korábbiakhoz képest, éppen ezért megfelelő intézkedésekre van szükség a késedelmes fizetések tekintetében a vállalkozói szektorban. Megalapítottuk, hogy az exportorientált vállalkozások esetében egyre nagyobb problémát jelent a késedelmes fizetés. Ausztria esetében az export forgalom igen nagy, és az exportforgalomban három hónapos hatá- fizetési határidők, vagy annál hosszabb határidők érvényesülnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten, vagy európai szinten határozzunk meg ezzel kapcsolatos normákat. Ami a kisvállalkozások területén szintén fontos, hogy megfelelő megoldásokat találjunk a gyártókkal is, ez a jövőben egyre fontosabb lesz. Nagy sajnálattal kell megállapítanom, hogy a K cég esetében milyen komoly problémákat jelentenek a gyártókapacitások megfinanszírozása, Úgyhogy a gyártók esetében is figyelembe kell venni ezt a problémát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Négyen kértek az Európai eh, Parlament részéről eh, szót. Madame Comi és eh, Madame Gebhardt. Tehát négy hölgy. Két percet kapnak mindannyian. Koracabi asszony, Bilt asszony. Nem, én nem kértem szót. Jó, akkor a következő, hölgy. igen. Köszönöm szépen, nem lesz szükségem két percre. Én is úgy érzem, hogy a késedelmes fizetések eltorzítják a belső piacot. Úgy érzem, hogy szigorúbb szankciókra van szükség, és itt nem csak a kártérítésre gondolok, hanem a kimondottan szankciókra. Az egyszerűsítés is sokat segíthet, de van egy sor problémám a javaslattal. Először is nem értek egyet a különböző szankciós rátákkal a köz, illetve a magánvállalatok részére, annak ellenére, hogy értem az érvelést. Hadd adjak egy konkrét példát erre. Például vegyünk egy kórházat, amely bizonyos szolgáltatásokat vesz igénybe, például mosodájét vagy takarító szolgálatét, és itt eh, ezer eurót eh, fizetnek neki, hogyha késedelmesen fizet, fizet, hogyha késedelmes a kifizetés. De hogyha ennél nagyobb az összeg, ha, ha ők kés, késekednek fiz, kifizetéssel, akkor, akkor egyáltalán nem az a helyzet. Ezért úgy érzem, hogy a magánvállalatokra, illetve a közszektorra vonatkozó különbségtétel nem helyes, és az 5 százalék mindenképpen túl magas arány. Azzal sem értek egyet, hogy ez az 5% egy idő múlva eltűnjön esetleg 5%-ról később majd 7%-ra emelhetnénk ezt az arányt. Azon kívül a fogyasztók szempontjából is tekintsük meg ezt. Hogyha valaki késedelmesen fizet, ez néha egy, egy egyedüli megoldás arra, hogyha valaki ö, hibás árut kapott. Úgyhogy ezt sem szabad elfelejtenünk, igen, sok dolgunk van még itt ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Köszönöm. Merci, je laisse la... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, ugyanis ez egy nagyon összetett dokumentum, anyag, és megmutatja a tagállamok közötti nagy különbségeket is. Az én problémám az, hogy a gazdasági válság az a beruházásokat korlátozza, és a közép és hosszú távú eladósodást is megerősíti. A vállalatok kevésbé képesek arra, hogy hitelhez jussanak kifizetési időszakok szigorúbb betartása könnyebbé tenni a hitelek megkapását és a jövőben, jövőre szóló beruházást. Így a meg a kölcsönök. De azért a magán és az állami ágazat között különbséget kell tenni az elsőrendű árukat és szolgálatokat elsősorban az Olaszországban a vállal, az állam biztosítja. És ez a mérlegben mínuszt jelent nyilván. Tehát azt hiszem, észszerű hogy az állami ágazatnak például a az egészségügynek egy másfajta fizetési időszakot adni, és akkor például Olaszország is már példát muhatna, jó példát. Debárk asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, a köz, illetve magánszektori különbségről inkább a következő részben szólnék. Most szeretném azt elmondani, hogy a KKV-k nagyon fontosak számunkra. Biztosítanunk kell azt, hogy a likviditásuk folyamatos legyen, és hogy ne menjenek tönkre nem hinném, hogy hasznos lenne az, hogyha a szövegben különbséget teszünk a kis és középvállalkozások, illetve a nagyobb vállalkozások, vállalatok között. Nem biztos, hogy jó. Ez lehet, hogy inkább csak bonyolítja a szöveget. Jobb lenne, hogyha ugyanaz a jogszabály, ugyanazok a szabályok vonatkoznának mindenkire. Az 5 per 5-ös cikkkel kapcsolatban a frakcióm nevében azt tudom mondani, úgy érezzük, sokkal jobb lenne, hogy, illetve hatékonyabb, igazságosabb lenne, ahogy a bevezetésben is hallottuk, hogyha a bevezetésben hallottakat foganatosítanánk. Hiszen nagyon nagy a különbség a között, hogy valaki egy napot vagy egy évet késik a fizetése. Tehát valamiféle fokozatos rendszert kell megállapítanunk, amely igazságosabb az, a vállalat illetve a közhatóság, a vállalat, illetve a közhatósággal szemben. Köszönöm szépen. Most pedig akkor Busz úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök ö, ö, asszony. A kereskedő cégek időben be kell, hogy fizessék az adósságaikat az államnak hogyha nem tartják be a határ, határidőt, akkor ö, szankciók érhetik őket, vagy bezárhatják őket. Azt hiszem, a, a, a KKV-kre is kellene támaszkodni az államoknak, az állami hatóságoknak. Az állami hatóságoknak is időben meg kell fizetni a számlákat, ugyanis a nagyvállalatok, de különösen a KKV-k eh, nem tudják különben időben kifizetni a fizetéseket az alkalmazottjaiknak. Azt hiszem, hogy a 30 nap az megfelelő időszak a felek megegyezése alapján eh, világosan meghatározott esetekben ezt meg lehet hosszabbítani, de a 60 napot ez nem lép, lépheti túl. Úgy érzem, hogy az 5 százalékos bírságnak az első naptól kellene kezdődnie, de meg kellene vizsgálni annak a módját, hogy ha a dolgok hosszabb ideig rendezetlen maradnak, akkor ezeket növelni lehessen. Végül pedig az Európai Bizottságnak a kezdeményezése és a módosítások valószínűleg az állami hatóságok számára nagyobb fegyelmet fognak biztosítani. Vannak olyan országok, ahol ezek a problémák nem léteznek, és ennek hatással kellene lenni az európai üzleti környezetre. Et pour conclure cette première... Az első rész lezárásaként az Európai Parlament nevében Hans Peter Meyer szólal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dolgot kellene megfontolnunk. A KKV-k és a belső piac. A belső piac, ameddig nem harmonizált, akkor a KKV-k számára teljesen mindegy, hogy ki nem fizet, ki fizet késedelmesen magán vagy állami vállalat. A belső piacon teljesen más képen szerveződnek az állami megbízók, illetve a magánvállalatok. Németországban például az egészségügy területén vannak állami intézmények, egy kórház egy kórház, az ablak pedig ablak. Másodszorban, ami a kamatokat illeti, itt késedelmi kamatokról beszélünk, de talán azt kéne megfontolnunk, hogy a KKV-knak mennyit kell banki kamatként fizetniük ahhoz, hogy a kellő likviditást biztosítani tudják saját maguk számára. Tehát azt kell figyelembe venni, hogy ők milyen kamatot kötelesek fizetni. És erre vonatkozóan kell a kezdeményezést majd a belső piacon megtenni. Tehát itt a késedelmi, késedelmes fizetések esetén a késedelmi kamaton felül még plusz szankciókra is szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most lezárjuk ezt az első részt. Azt hiszem, hogy mindenkinek elég idő jutott, hogy kifejezze a gondolatait. Köszönjük szépen, hogy tiszteletben tartották a hozzászólós időt, és a második részben akár még több idő is jött. Most pedig akkor Malcolm Harbournak, a szakbizottság elnökének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Bernadett, hogy elnökölt ezen az ülésen ilyen elbűvölő módon. Nagyon sok munkát elvégeztünk. Akkor most nézzük, hogy a hozzászólók listáján hol állunk. A, azért osztottuk két részre a hozzászólókat, mert az ötös cikk az az állami hatóságoknak a fizetéséről szól, és ez egy nagyon fontos cikk, és tudom, hogy többen szeretnének ezzel kapcsolatban hozzászólni. Tehát a következők vannak a listán a nemzeti parlamentek képviselői közül. Mr. Ribeiro, Mr. Ahern, Mrs. Boldy, uh, Mrs. Hugel, Lord Bones and Mr. Kubera. Um, we have, we have... Mások is szól, hozzászólhatnak még, mert van rá idő. Hogyha kérem, átadnák a papur, azokat az éveket, és az Európai Parlament képviselői is szólhatnak. Talán feltehetik a kezüket, és akkor a nemzeti parlamenti képviselők most már ismerik, hogy milyen ez az eljárás, tehát vagy jelezzenek, vagy pedig küldjék be a papírt. Ribeiro úr következik. Cumprimentos do Parlamento Português à Comissão IMCO. Elnök úr, gratulálok a nemzeti parlamenti képviselőknek és a szakbizottság tagjainak is. A portugál parlament véleménye szerint nagyon fontos ez a kérdés, de kiegyensúlyozott és program, pragmatikus megoldást kell elérni, amely nem sújtja a vállalkozások likviditását. Nem, egy, nem értünk együtt a magán és közvállalatok közötti különbségtétellel, hiszen ha nem is fizetnek a magánvállalatok időben, de mindig fizetnek végül is. A jelenlegi gazdasági helyzetben a válság vége felé járván mindenki bízik az államban, és abban, hogy az állam majd kihúzza minket a bajból, de hogyha tovább diszkriminálunk most, akkor nagyon nehéz lesz, a, a nehéz lesz az államoknak a fennmaradás. Például az 5%-os kamat lába, amelyet a közhatóságok felé kellene Portugáliában alkalmaznunk, az a gyógyszeripar számára euró milliókat jelentene. Meg kell védenünk az igaz, igazgatók és az intézmények érdekét mind a két szektorban is, és magatartás változásra kell őket ösztönöznünk. Minden, mindenek előtt a közhatóságoknál, ahol a kormányok gyorsabban tudnak cselekedni, és meg lehet, meghallgatásokat lehet szervezni, ellenőrzés lehet végezni, nyilvánossá lehet tenni a tartozásokat, illetve a tartozókat egy honlapon, stb. Két féle intézkedés van jelenleg érvényben Portugáliában. Az egyik egy különleges állami adósságszabályozó program, amelynek nagyon jó eredményei vannak. Az átlagos fizetési határidő 89 napról 70 napra csökkent az elmúlt két év alatt. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen a gyakorlati javaslatokat és a tapasztalatokat, hogy ezeket megosztotta velünk. Köszönöm. A következő felszólaló Ehön úr az ír parlament nevében. Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy eh, megszervezték ezt a fórumot ebben a nagyon fontos témában. Az irányelv átdolgozása nagyon fontos részét képezi a bizottság kisvállalkozói csomagjának. Nagyon fontos a KKV hálózat életképességének megőrzése szempontjából. Üdvözlünk minden olyan intézkedést, ami a pénzügyi rendszert erősíti a KKV-k számára. Fel kell ismerni, hogy a tőke áramlásának és a likviditás biztosításának milyen fontos szerepe van, és ebből a szempontból maximálisan támogatjuk a bevált gyakorlat alkalmazását és a legmagasabb pénzügyi fegyelem garantálását az állami szektorban is. Az ír kormány proaktív szerepet játszik olyan intézkedések meghozatalában, amelyek az időben történő fizetést hivatottak szorgalmazni. Egy kezdeményezést bevezettünk 2009-ben, aminek következtében a szállítóknak 15 napon belül kell teljesíteniük a fizetést a számla készhezvételétől számítva. Az eredményeket a minisztérium decemberben közétette, és ezek igen pozitív jeleket mutattak. Tehát a 15 napos határidős fizetési határidő általában teljesült. Itt két milliárdos euró pénzforgalomról volt szó. A jogszabályok tiszteletben tartásának kikényszerítése is nagyon fontos, annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni. Az általány kártérítés vagy kártalanítási 5%-os kártalanítási mérték azonban aránytalannak tűnik és szeretném végezetül megköszönni ennek a vitának a megszervezését, ami lehetővé teszi számunkra, hogy megosztjuk egymással véleményünket ebben a nagyon fontos témában. Just, uh... Köszönöm szépen. Most Evelyn Gephardt következik. Mrs. Hogel, so Mrs. Gebhardt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a vitát a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Nagyon fontos számunkra az EP-ben, hogy megismerkedjünk a különböző véleményekkel, ezeket össze tudjuk fogni. Nem akarunk ugyanis a tagállamok feje fölött jogszabályokat alkotni, ami pedig az állami és a magán vállalatok közötti különbséget illeti, a mi frakciónk számára ez komoly nehézséget okoz. És nem igazán értjük, hogy miért kell diszkriminálni az állami szektorral szemben ezen a területen. Ez nehezen látható be. Myers úrnak igaza van abban, amit az előbb elmondott. Az európai belső piacon vannak egyrészt nemzeti állami vállalatok, másrészt viszont közszolgáltatást ellátó magánvállalatok. Ezeket hogyan soroljuk be? Ezek most a magán vagy az állami szektor részei. Minél több különbséget teszünk, annál meg, inkább megnehezedik a helyzet, és annál kevésbé lesz átlátható a jogszabály. Tehát az én frakcióm nevében ezt a diszkriminációt nagyon problematikusnak tartom, és nem fogadjuk el. Uh, Köszönöm szépen, Gebhardt asszony. Boldin asszony, Högülnond asszony, majd Schwab úr következik. Tehát Boldin asszony először. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen előnyösnek tartjuk a késedelmes fizetésekről szóló irányelv felülvizsgálatát. De az olasz szenátusban vita kerekedett arról, hogy milyen aggodalmaink vannak ezzel az irányelvel, illetve az irányelv reformjával kapcsolatban. Először is a közhatóságokra vonatkozó fizetési határidő a 30 napot túl rövidnek tartjuk, jobb lenne, hogyha 60 nap lenne ez, mert ezt sokkal könnyebben be lehetne tartani. A közhatóságoknak különböző elveknek kell megfelelniük a magánvállalatokhoz képest. A közjavát is kell, bizonyos szempontból figyelembe kell, hogy venniük, még a magánvállalatoknál ez nem okoz gondot egy belső stabilitást fogná, zavarnánk itt meg, hiszen azt mondanánk, azt mondanánk, hogy gyorsan kell fizetni, de hogyha ezeket a jogszabályokat érvényesítjük, akkor megzavarjuk a stabilitási paktumnak a szabályait. Az általányösszegű kártérítés bevezetése szintén aggodalmat okoz. Úgy tűnik, hogy ez egy megtorló hatású intézkedés, ahelyett, hogy kártérítésként funkcionálna, ahogy kellene. A polgárjog értelmében, mégpedig több Európai Uniós tagállamban ez a koncepció elfogadhatatlan úgy érezzük, hogy kell, hogy legyen más rendszer, más eszköz, amely kicsit arányosabb és rugalmas, mint ez. Elnök, köszönöm szépen Boldi asszonynak. Következő hozzászóló Hőgül asszony, Svád, Schwab úr, vagy majd Börnc úr következik. Tehát először Hőgül asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy második alkalommal is szót kapok. Én is azt kérném, hogy ne tegyünk különbséget az állami és a magánszektor között. És ezzel kapcsolatosan azt vetném fel, hogy a belső piac eh, egyik alapelve az egyenlő bánásmód. Ha azonban a bánásmódban különbséget teszünk itt az állam és a magán között, akkor rendkívül indokolt eh, okokra lenne szükség. Néhány dologgal szeretnék kapcsolat, kapcsolatban szeretnék állást foglalni. Elhangzott, hogy az állami szervezetnek egyfajta mintául kell szolgálni, vagy például elhangzott, hogy a fizetések 90% esetében megfelelően történik, vagy teljesül a fizetés, és csak a 10%-ról beszélünk. Viszont ebben a 10%-ban nem szabad diszkriminálnunk és végig kell gondolnunk azt is, hogy az állam milyen eh, képet sugal, mint megbízó. Rüle úr említette, hogy jobb lenne, hogyha pozitív ösztönzőket és jó példákat állítanánk előtérbe, és ezáltal tulajdonképpen eh, azt sugalnánk, hogy az állam, mint megbízó, vonzó. A KKV-k esetében igen komoly követelmények érvényesülnek, és a viszonyuk az állami megbízóval szemben már eleve gyengébb. A KKV-k számára épp olyan nehéz képviselni az érvényeiket egy magánjogi szerződésben egy magánvállalattal szemben, mint egy állami szervezettel tehát ez sem indokolja a különbségtételt. Végezetül pedig, ami a hitelekhez való hozzáférést illeti, illetve a költségvetési tervezést. Itt pontosan a pénzügyi és a gazdasági válság körülményei között eh, nehezült meg a a eh, hitelekhez való hozzáférés. Köszönöm szépen, Högl és a következő Schwab úr, majd Lord Baones és Guerrera. Köszönöm szépen, elnök úr. Az eszmecsere rendkívül érdekes. Nagyon érdekes hozzászólások hangzottak el és szerintem nagyon sokan azonos irányban gondolkodnak, mint a jelentés tevőnk, illetve az EPP árnyék jelentés tevője. Itt a javaslat célja nem az, hogy az állami szektort felbőszítsük, hanem az, hogy az állami szektorban a sajnos nagyon megromlott fizetési fegyelmen javítsunk. Tehát itt nem diszkriminációról van szó, hanem az állami szektor számára egyértelművé kell tenni, hogy nekik is pontosan kell fizetniük. Tehát ez nem egy diszkriminatív megközelítés jelent, hanem egy némileg más bánásmódot. És ez sem lenne üdvözlendő, mert ez a belső piacon komoly eltéréseket jelentene. Milyen ösztönzőket lehetne alkalmazni annak érdekében, hogy az időbeni fizetést elősegítsük az állami szektorban? És azt kell megvizsgálni, hogy a diszkrimináció val nem biztos, hogy elérnénk azokat a fizetési célokat, amelyekre törekszünk, olyan mértékben, mint ahogy erre a szektorban kötött ügyletek esetében törekszünk. Ferhajgen biztos úr számításai szerint 800 millió eurós összegről van évente szó, és éppen ezért kell ezeket a szempontokat megfelelően képviselni. Now I'm going to... Most a Kubera úrnak, aztán Csante Filitis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen elfogadjuk, hogy a közhatóságnak időben kell fizetni, különösen azért, mert nagy összegekről van szó, és ez nagyon sokban hozzájárulna az időbeni kifizetések kultúrájának kifejlesztéséhez. De hogyha van egy megkülönböztetés, akkor én szeretnék ehhez hozzászólni. A 30 napos határidő talán nem igazságtalan, nem hiszem, hogy problémát jelentene legalábbis az Egyesült Királyság közszektorának. Az egészségügyi szervezet a számlák 90%-át például kifizeti 30 napon belül. De a lelkesedésünk ö, ö, csökken, amikor a ö, büntetéseket ö, említjük, hiszen a büntetés az, az 5%-os, az 5%-os büntetést egyszerűen nem tudjuk elfogadni, aránytalan büntetésnek tartjuk, és nem, nem egyszerűen nem felel meg a célnak. Az utolsó téma pedig az, hogy ha különbséget teszünk a két szektor között, akkor arra gondoljunk, ami a munkadokumentumban is szerepel, mégpedig, hogy esetleg be kellene foglalni a vízszolgáltatókat és az energiaszolgáltatókat is a közszolgáltatók sorába hiszen egy egyre privatizáltabb világban azt látjuk, hogy nagyon sok magánvállalat szolgáltat közszolgáltatási jellegű jelleggel, és ezért jogtalan az, hogy ezeket az említett szolgáltatókat kihagyjuk a közszolgáltatók sorából. Köszönöm szépen. Elnök. Ezek is nagyon jó gyakorlati <clears throat> megjegyzések. Kubera asszony következik most. Vera úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én szenátor vagyok a cseh köztársaságban, de 94 óta egy 50 ezer lakosú városnak a polgármestere is vagyok. Itt mindig egy jobboldali kormány volt nem biztos, hogy mindig időben fizetünk, de azért nincsenek adósságaink. Még csak nem is álmodnánk arról, hogy megrendelünk valamit, és nem fizetjük ki időben. Ez számunkra természetes. Nincs szükség ehhez irányelvre. Ugyanakkor mi hitelezünk vállalatoknak, akik több 10 millió csek koronával tartoznak nekünk, és nem tudjuk behajtani ezt. Ezért az ötös cikk számunkra elfogadhatatlan, mert ez hátrányos megkülönböztetés jelent az egyik fél számára az egy európai egyetem, e, egy intézmény, amely korrupció ellen harcol, hogy javasolhat ilyen? ilyet. Amikor 1 millió eurós szerződésről van szó, az 50 százalék az 50 ezer eurót jelent. A cseh köztársaságban 3 ezer euró bírságot fizetünk, ami három havi fizetés jelent. Itt pedig mi történik? Hát ez itt nem is rossz. A másik cikk, a tízes cikk, ugyanis a tagállamok nem tudnak adatokat beszerezni a magánvállalkozásokról. Ezért az irányelv a nem megfelelő következtetésekre vezet. Azért, hogy nem sikeres a végrehajtás, az még nem jelenti azt, hogy módosításokat kell hozzáfűzni, amelyek lehet, hogy több kárt okoznak a tagállamokban, mint jót és ez mind csalódáshoz vezethet. A fő probléma az máshol van vizsgálják meg a tagállamokat, hogy hogyan fizetnek, mennyi a tartozásuk, és ezt, eznek alapján döntsenek. Megint csak nagyon jó gyakorlati javaslat. Most Trantofilidis úr. Mr. Trantofilidis. Parancsoljon. független az állami szervezettől az Európai Parlamentnek nyomást kell gyakorolniuk azokra a nagyvállalatokra is, amelyek jelentős nyereségre tesznek szert, óriási piaci részesedéssel rendelkeznek, és ugyanakkor rendkívül késedelmesen fizetnek. Az irányelv hatáját szerintem az ilyen nagyvállalatokra is ki kéne terjeszteni. Másosorban az Európai Parlament politikai nyomást is gyakorolhat az állami hatóságokra, a tekintetben, hogy a, késed, a fizetési határidőket betartsák, ehhez megfelelő intézkedésekre van szükség, és nagyon fontos ebből a szempontból, hogy az állami hatóságok időben hozzáférhessenek az európai finanszírozásokhoz. Ami pedig a kereskedelmet illeti, az állami vállalatok esetében fontos, hogy a kisvállalatok számára is megfelelő versenyfeltételeket teremtsünk. Rugalmasabb szabályokra van szükség, és a mostani javaslat úgy tűnik, hogy csak a nagyvállalatok monopól helyzetét erősíti. A KKV-knak ez nem tenné lehetővé, hogy jobb szerződéses feltételeket érhessenek el. Ezeket a problematikus pontokat kell megvizsgálni, és ezekhez adatokat gyűjteni. Köszönöm szépen, most pedig Protopapos, majd Smulevics úr és Krajcman úr következik. Köszönöm szépen. Tekintettel az állami és a magánvállalatok közötti különbségre szeretném megismételni, hogy a, 300, a 30 napos fizetési határidő esetén, illetve ennek túlhaladása esetén eh, milyen eh, büntetéseket eh, alkalmazunk, ez számomra túl szigorúnak, elfogadhatatlannak tűnik. Fölmerül a kérdés, hogy ezzel nem sérül-e az arányosság, amikor az állami és a magánszektor között különbséget teszünk, mégpedig igen jelentős különbséget. figyelembe kell vennünk, hogy mi a különbség egy állami szerzet, illetve egy olyan magánvállalat között, ami önmaga is likviditási problémákkal küzd. Nagyon erőteljesen különbséget kellene tenni, tehát ebből a szempontból az állami és a magán szektor között, mégpedig az állami szektor kárára. Az EU több tagállamában ez a probléma élő, valós, különösen nálunk Görögországban, és minden erőnkkel arra törekszünk, hogy kitörjünk ebből a nehéz helyzetből. Ugyanakkor viszont az államszektor, a állami szektor az egész piac fejlődése szempontjából nagyon fontos. Úgy véljük, hogy ezen a gyakorlaton alapvetően változtatni kellene. És ha vesszük például a kórházokat, vagy egyéb állami intézményeket, Görögországban igen komoly problémák vannak, tehát szerintem a feltételek szigorítása most nem lenne időszerű. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Smulevics úr, aztán Krajcman úr, és aztán Pracka úr a nemzeti parlamentek részéről. Nem akar más nemzeti parlamenti képviselő hozzászólni? Igen, még egy valaki. Köszönöm. Smolevics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. a különböző javaslatok és hozzászólások alapján szeretnék két dologhoz ragaszkodni még. A kifizetési időszak, a fizetési időszak 30 nap a, attól függen, függően, hogy az állami hatóság mennyire jutik, jut hozzá a finanszírozáshoz. A másik kérdés pedig a kártérítés kérdése a behajtási díjakkal kapcsolatban. Ezt pontosítani kellene azért, hogy az értelmezési szabadságot korlátozzuk. tehát hogy megakadályozzuk a peres ügyeket a bíróságok előtt. És hogyha ezt nem tesszük, akkor a kártérítésnek a hatékonysága csökkenne. Ugyanakkor óvatosságra intenék a kártérítéseknek az arányát illetően, a két-három napot késlekedő állami vállalatokat nem kellene egy, nem kellene olyanokkal összehasonlítani, akik több hetet vagy hónapot késlekednek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kreutzmann úr, aztán Pászka úr. És Panszilis urat is felírtuk. és talán még egy nemzeti parlamenti hozzászóló lehetne. Akkor most Kreuzmann úr. Köszönöm. Szeretnék arra felhívni a figyelmet, hogy a KKV-k segítéséről van itt szó. A bizottság szándéka szerint, illetve a megállapítása szerint pontosan ezt a szektort sújtják a nehézségek. Az állami vállalatok, illetve az állam egy meghatározott költségvetéssel rendelkezik, Németországban mindig is pénzthez jut, Németországban minden önkormányzat biztosítja a finanszírozást. Tehát a KKV-kat akarjuk megsegíteni, Itt ezeket általában egy meghatározott hitellimit sújtja a bankok részéről, és hogyha még ráadásul késedelmesen teljesítenek nekik, akkor különösen nehéz helyzetbe kerülnek. Tehát azt kell hangsúlyozni, hogy az 5%-ot egy-két napos határidő túllépés esetében lehet igénybe venni, ugyanakkor ezt viszont a KKV-k nem biztos, hogy érvényesíteni tudják egy állami szervezettel, intézménnyel szemben. Romániában is például azt hallottuk, hogy a kórházak egy évig nem fizetnek, vagy Görögországban, ahol komoly kínlevőségek vannak, tehát itt a probléma ebben rejlik. A cél az tehát, hogy tartós segítséget nyújtsunk a KKV-k számára. Meg kell vizsgálnunk, hogy korrupció tekintetében az 5% nem tehet ki egy több milliós összeget is vagy például 100 ezer euró esetében már az ezer euró is egy igen elrettentő, igen visszatartó erejű büntetés. Tehát ez nem biztos, hogy az állami vállalat számára egy tartható, elviselhető mértékű büntetést jelent. Tehát ezeket is végig kell gondolni. Köszönöm szépen. Now I have, uh, Mr. Elnök, köszönöm szépen. Pászka úr, aztán Poncilius úr és Behány asszony kap szót. Tehát először Pászka úré a szó. Engedje meg, elnök úr, hogy mindenkit szeretné üdvözöljek a tagállamok a parlamenteinek képviselőit és az Európai Parlament képviselőit egyaránt. Szeretnék először az ötös cikkről beszélni, a, mégpedig a közhatóság által tett kifizetésekről. A Román Szenátus Gazdasági Bizottságának az a véleménye, hogy a szerződési szabadság illetve a tárgyalási szabadságot be kell tartanunk. Az, a román jogszabályok szerint ö, az, a kifizetést meg kell tenni a határidőn belül, illetve hogyha ez nincs megadva, akkor az szolgáltatás, illetve az áru, teljesítés, illetve az áru szállítása időpontjában. Hogyha késedelmes fizetés van, akkor nincs erre kamat. Az öt, ötös cikk értelmében késedelmes fizetés esetén a hitelező kártérítésre jogú, jogosult, mégpedig öt, az, az adott összeg 5%-ára. Ezt mondja ki az irányelvjavaslat. Úgy érezzük, hogy ez aránytalan, ez szankció jellegű, még mindig folyik a vita erről a javaslatról. Mi egy olyan román intézkedést tettünk, amelynek során megpróbáljuk átültetni az irányelv szövegét, illetve de, de ezt addig nem fogjuk megtenni, amíg a 2000 per 35-ös irányel felülvizsgálata meg nem történt. Elnök, köszönöm. Poncilius úr a következő felszólaló, utána pedig Ferhelyen asszony és Zsuhán úr. Poncilius úr, tessék, remélem jól ejtettem ki a nevét. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megpróbálta kiejteni a e, nevemet. Azt hiszem, hogy a lengyeleknek több problémája van a nevem kiejtésével, mint önnek. Szeretnék megint a kettes cikre oldalni, elnök úr. Itt az állami intézményekről beszélünk. Nyilván, hogyha önkormányzatokról van szó, akkor Lengyelországban van egy érvényes törvény, amelyek a helyi szinten lévő állami intézmények. Tehát ők pályázatokat is kiárhatnak, és ha nem akkor fizetnek a szolgáltatásokért, akkor bírságokat szabnak ki. Tehát itt kórházakról, iskolákról van szó. A kórházakban a likviditás az gyakran problémás. Ez valós probléma, és az időben a megrendelt szolgáltatásokat időben a fizetésüket elhúzzák. És a állami szervezet elfogadja ezt a szolgáltatást, ezt a szerződést, és a késlekedés során a, az, a késetélmes fizetés kamata is növekszik. Tehát a különböző közintézmények és állami intézmények között különbség van a kezelésben, a bánásmódban. Az, ez az irányelv kiveszi a késedelmes fizetést hogyha 5%-ról van szó, mindegy, hogy egy napról, vagy több hétről, vagy hónapról, tehát ez a megoldás nem megoldás. Pont azt a problémát nem oldja meg, ami ennek az irányelvnek volt a célja. Köszönöm szépen a nemzeti parlamenteknek a képviselői most már hozzászóltak, most akkor a kollégáimat kérem meg, hogy szóljanak hozzá, és tartsák be az időt azért, hogy aztán a jelentéstevő összefoglalja. A regionális bizottságnak a képviselője is van Hein úr, aki a késedelmes fizetéssel kapcsolatban, vagy asszony szeretne itt hozzászólni. Köszönöm szépen E, elnök úr, nagyon örülök, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy a régiók bizottsága nevében hozzászólhatok. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy komolyan vesszük, vegyük a különböző megjegyzéseket, amelyek itt elhangzottak. Tehát az állami vállalatok és a magánvállalkozások között tegyünk különbséget. Nagyon sok projekt, amelyet a régiókban megvalósítunk, azt jelentette, hogy szorosan együttműködtünk az állami hatóságokkal. Nagyon szigorú feltételeket alkalmaztak a pályázati felhívásoknál. Amikor például összetett építésprojektekről volt szó, akkor nagyon nehéz volt, hogy 30 napon belül mindent megvalósítsunk. Tehát itt a 30 napot megvalósíthatjuk, de más kérdésekben 60 napra lenne szükség. Aztán a, a KKV-kat segíthetnénk azzal, hogy csökkentéseket is alkalmazunk. Szerintem segíteni kell a KKV-kat, de szerintem nem jó, hogyha különbséget teszünk az állami és a magánvállalkozások között, hiszen nagyon sok PP történik, tehát az állami és a, magánvállalkozások együttműködnek. És ezt, akkor itt különbséget tenni köztük, pedig tovább kellene együttműködniük. Köszönöm szépen. Az utóbbi négy hozzászóló, utolsó négy. Uh, Mr. Kozuznik and Mr. de Jong. Uh, so, uh, úr következik először. Zsiván úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék uh, utalni egy megjegyzésre, amelyet mind a nemzeti, mind a európai parlamenti képviselők említettek. Ez pedig a különböző eltéréseknek a kérdése, a derogációknak a kérdése, hogyha egy bizonyos állami vállalkozás amely közvetlen bevételekkel rendelkezik, például a kórházakban, eh, amelyeket eh, nem közvetlenül fizet a, a beteg, vagy pedig a betegbiztosítók, eh, akkor itt különbséget kellene tenni az ő kincstárukban nem olyan, vagy az, szóval az ő jellegzetességeik miatt nehéz ugyanazokat a szabályokat alkalmazni rájuk, mint másokra. Nem szeretnénk a szabályokat széttagolni, ugyanakkor emlékeztetni kell az ilyen vonásokra is. Köszönöm. Köszönöm, Zsiven úr. Karácsa Bild asszony. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én olyan parlamenti képviselőként szólok most, aki a korábbi pályafutása során kisvállalkozásokban dolgozott Olaszországban. És örülök, hogy a hozzászólók többsége a KKV-k javára kívánja átdolgozni az irányelvet. Itt most nem az állami szektorról beszélünk, hanem a KKV-król. Ők fognak minket kihúzni a válságból, ők teremtenek eh, munkahelyet. Azzal egyetértek, hogy az 5% túl magas, de ami az állami szervezeteket illeti, eléggé meglepen, meglepetten hallottam azt, hogy most büntetnénk, vagy diszkriminálnánk ezt a szektort. Itt arra törekszünk, hogy őket is az időben történő teljesítésre szorítsuk. Néhány tagállamban a közigazgatás bürokratikus, rugalmatlan, késedelmesen teljesít, és ezt kell kezelni. És megfelelő kötelezettség hárul ránk, hogy a KKV-k érdekeit képviseljük, csökkentsük az őket sújtó administratív terheket. Az irányelvnek egy olyan kultúrát kell elősegíteni, ami az időben történő teljesítést segíti elő, visszaszorítja a bürokráciát, és nem növeli a KKV-k terheit. Ha a KKV-kra helyezzük a hangsúlyt, nem fogadhatjuk el az állami szektorban mutatkozó késedelmeket. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, Kozesnyék úr, az utolsó hozzászóló, majd Dizson úr. Meg eh, v rámci celé té, eh, celé té diskuze. Köszönöm szépen, csak néhány megjegyzésem lenne. Itt most egy olyan irányelvről van szó, amely egy szabályozó dokumentum. Szeretnék kérdést feltenni. Biztosak vagyunk abban, hogy hogyha szigorú, szigorítjuk a szabályokat, akkor minden jobban fog működni? Én nem vagyok erről meggyőződve. A diszkriminatív hozzáállásról szólván. Ugye itt a köz, illetve a magánszektorról beszélünk, és arról is, hogy az Európai Unió milyen módon fizeti ki a pénzeket. Hogyha egy közhatóság például infrastruktúrába fektet be a strukturális alapok segítségével, akkor az Európai Unió 90 napon belül teljesíti a kifizetést. Ez is aránytalanság, véleményem szerint. Azt szeretném tehát mondani, szükség van arra, hogy ne diszkrimináljunk, hogy mindenki egyenlő feltételeket kapjon. Az ötödik cikk igen problematikus. Az ötös cikknek nem kellene az irányelvben lenni. Elnök úr, köszönöm szépen, Dion úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Várde asszony megkért engem, hogy biztosítsam a holland hangot is a, vita alatt. Sajnos néhány kollégám nem tudott eljönni ma, mert más dolguk volt. Nagyon érdekel minket ez a téma, ugyanis nálunk 30 napos a határidő, a fizetési határidő, és senki nem ment emiatt még tönkre, sem kórházak, sem más intézmények. Egyetértek azokkal a kollégáimmal, akik azt mondják, szükséges a kis és középvállalatokat előtérbe helyeznünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megtartsuk a munkahelyeket ezért úgy érzem, hogy a 30 napos határidőhöz ragaszkodnunk kell. Az 5 per 4-es cikkben van egy eltérési lehetőség, amely lehetővé teszi a 30 napos határidőtől való eltérést. A megfogalmazás azonban kiskapu kialakulását fogja eredményezni. Azt hiszem, hogy az 5-ös cikk 4-es bekezdésnél, hogyha ezt a vállalatok közötti szerződésre alkalmazzuk, akkor a kis vállalkozásoknak, amelyek esetleg nehéz gazdasági helyzetben vannak, vagy, vagy különböző szezonokban különbözők a bevételeik, azoknak esetleg segítséget nyújthatunk, de ez nem, nem lenne jó, hogyha a közhatóságokra is ugyanúgy vonatkozna, hanem csak a vállalatok, magánvállalatok közötti fizetésekre. Az a baj már ezen kívül, hogy nincs különbség a különböző késedelmi időszakok között, hogy most egy nap vagy hat hónapos ez a késedelem. Tehát kellene itt egy 1-2 százalékos emelkedést bevezetnünk, hogy amennyiben a késedelmi időszak is növekszik. Elnök, Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást, különösen a nemzeti parlamentek képviselőjét. Nagyon hasznos, gyümölcsöző eszmecserét folytattunk, nagyon sok szempontot meghallgattunk. Vájle azt, hogy még meg fogom kérni, hogy foglalja össze a vitát, valamint a két másik szakbizottság képviselőit is szólásra kérem majd. Azon kívül jó, len, jó lett volna, hogyha Brinkman asszony is hozzászólt volna, aki az Európai bizottság részéről felelős ezért a témáért. Tudom, hogy nem tud mindenhez hozzászólni, de kérem, hogyha van hozzászólni valója, akkor akkor esetleg maximum 5 percben foglalja össze, vagy válassza ki azokat a témákat, amelyeket, amelyekhez szeretne, szeretne megjegyzést fűzni. Tehát először Binkman asszonynak adom meg azt, utána pedig a jelentéstevő asszonynak. Tessék, asszonyom. merci beaucoup. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm hogy a bizottság, a bizottság nevében, hogy megszervezték ezt az eszmecserét. Nagyon gazdag volt és mély eh, az az elemzés, amit itt hallottunk. A bizottság eh, ebből az eszmecseréből eh, látja, hogy a kezdeményezést támogatják nagyon sokan, azt a kezdeményezést, amely egy új struktúrát akarna létrehozni az Európai Unió késedelmes fizetési rendszerében tehát szeretnénk egy modern adminisztrációt, hogy a vállalkozások, különösen a KKV-k fejlődhessenek, és az és a, ö, egységes piac ö, előnyeit kihasználhassák. Ezek politikai döntések ö, is, amelyeket ö, bizonyos hozzászólók megkérdőjeleztek. A vita egyik kulcs eleme az, hogy különbséget kell tenni a vállalatok közötti kereskedelmi kapcsolatok és a vállalatok és a, az állami hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatok között. Azt hiszem, hogy nagyon sok vélemény ezek köré csoportosul. Azt hiszem, hogy a hatásvizsgálaton is kifejtettük ezeket a véleményeket, de úgy tűnik számunkra, hogy a lényegi kérdés, amelyel egy irányelvnek, tehát egy szabályozó, harmonizáló dokumentumnak meg kell oldania, az, az a legnagyobb probléma, amelyek eh, az állami hatóságok késedelmes fizetésével kapcsolatos. Itt szinte egyhangú a vélemény, és kértek, hogy egy rendelettel eh, reagáljunk erre. Tehát a kifizetési, a fizetési időtartamnak a eh, harmonizálása, ez egy új dolog, és a tagállamok tapasztalatára alapoztuk a döntésüket. A legtöbb tagállamban 30 nap a határidő, vannak, ahol kevesebb. Épp ezért szeretnénk ezt a differenciált megközelítést alkalmazni, és ez fontos elem. Más fontos szempont az 5 százalék. Nyilvánvalóan látom, hogy egyformán látják, és nem tartják arányosnak, hatásosnak, pragmatikusabb gyakorlati megközelítésre van szükség. Több megoldásra is gondoltunk, a teljes eltörlés, a fokozatos bevezetés és a többi, és a bizottság ezeket figyelembe veszi azért, hogy hogy egy ösztönző rendszert tudja, tudjon létrehozni, mert különben aránytalan lenne. Azt is kérték tőlünk, hogy bizonyos sajátosságokat is figyelem, vegyünk figyelembe. A tagállamok szintjén történő harmonizáció során ezt nehéz megoldani, a a különböző ágazatokat említették, és pedig az egészségügyet, a kórházakat, és valóban ezeknek az intézmények sajátos a helyzete, és megpróbálunk egy olyan megközelítést alkalmazni, amely ezt a sajátosságot figyelembe tudja venni. Aztán említették a 30 napot, a kifizetési időszakok harmonizálására az állami vállalatok esetében, is a derogációk rendszerét is említették, és több hozzászólók kérték, hogy ez pontosabb legyen, tehát hogy ne nyílt, nyitott ajtókat hagyjunk a derogációk területén. Itt szívesen együttműködünk önökkel, hogy meghatározzuk a hatáját ennek. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen a konstruktív válaszát. A vitát természetesen folytatjuk majd a szakbizottság által lefolytatandó vizsgálat során, és végezetül a két jelent, illetve vélemény megfogalmazója kap szót, Angeli úr és Balandera úr az illetékes szakbizottságok részéről, és Weiler asszony is majd szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidebb is tudok lenni. Nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát, ami nagyon tetszett, különböző vélemények hangzottak el, ami teljesen természetes 27 tagállam esetében. És figyelembe kell vennünk a nemzeti sajátosságokat is. Nem szeretném most a lényeget más megvilágításba helyezni, például a hatály kapcsán megfogalmazott vélemények esetében, vagy az állami szektor, nagy, vála, nagy magánvállalatok, KKV-k közötti különbségtétel, vagy az 5%-os szankció esetében, hiszen ezeket részletesebben meg kell majd vizsgálnunk. Majd megpróbáljuk e tekintetben szintetizálni a mai vitát. Olyan javaslatra kell törekednünk, ami kiegyensúlyozott és hatékony. És ahogy majd tovább vizsgáljuk ezeket a megoldásokat, figyelembe kell vennünk majd ennek az egész folyamatnak a célját, ami nem más, mint hogy kellő védelmet biztosítsunk a KKV-k számára, megbirkozzunk az őket sújtó késedelmes fizetések problémájával. Ugyanis ez végzetes lehet számos KKV számára, ami rengeteg munkahely elvesztését is eredményezné. Tehát tisztában kell lennünk, hogy itt a középpontban a késedelmes fizetések állnak, tehát egy egyértelmű és hatékony irányelvre van szükség. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita eszmecsere nagyon hasznos volt láttuk a tagállamoknak a szempontját. Egyben egyetértünk, hogy az irányelvet hasznos, szükséges eszköznek tartjuk. A KKV-knek a problémái ugyanis általánosak a tagállamokban, tehát közösek ezek a problémák. Mindenki egy pontra hívja fel a figyelmet a magánhatások, a magánvállalkozások és az állami vállalkozások közötti kapcsolatot. Tehát hogyan tudunk kiegyensúlyozott megoldást találni a magánvállalkozások esetében, a szerződés és szabadságot figyelembe kell vennünk, épp ezért óvatosan kell lépnünk. A legtöbb a a esetben eh, hallunk a domináns eh, pozícióról, eh, Tehát amikor nagyon igazságtalan szerződéses feltételek vannak, nem csak az állami és a magánvállalkozások között, hanem a magánvállalkozások között is. Tehát a vállalkozások között egy igazságosabb kapcsolatot kell kialakítani. Aztán a késedelmi kamatot azt most megfelelő szankciók kísérik. Aztán ez a büntető 5 százalék, olyan probléma, amelyről talán jobban el kell gondolkodnunk. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Most Barbara Weilernek adom meg a szót. Remélem, hogy négy percben meg tudja oldani a feladatát. És talán kijelöli, ki tudja jelölni a jövőbeli utat is. Köszönöm szépen. Malcolm Harbour. Négy percben majd megpróbálom. Minden esetre több hozzászólás alapján eh, megállapítom, hogy egy dolgot elmulasztottam, nevezetesen az állami és a magánszektor közötti különbségtétel kapcsán. Minden esetre szívesen szeretnék köszönetet mondani minden nemzeti képviselőnek, és eh, gratulálok is ugyanis a rendezvény elején attól tartottam, hogy itt csak a nemzeti parlamentek véleményét fogják majd elmondani. Ez nem történt meg, és ez így helyes, ugyanis ennek a rendezvénynek más szerepe van, mint a tanácsban történő véleménynyilvánításnak. Nagyon érdekes javaslatokat hallottunk, és ezeket az ütemterv kapcsán majd felkaroljuk a kollégáimmal együtt, megvizsgáljuk, hogy melyeket tudjuk beépíteni. Nyilvánvalóan itt 27 tagállamtól 27 véleményt, javaslatot hallottunk. Azt fogjuk majd megvizsgálni, hogy mi a gyakorlatban átültethető, és mi az észszerű. A litván kollégának szeretnék válaszolni. A 2%-os kötbér az rendben van, de a 2000 eurót én egy kicsikét túlzottnak tartom. És a 12 hónapon túli határidő sem kivitelezhető. Minden tagállam esetében két évet szoktunk engedni, sőt, akár hosszabb időt is egy-egy jogszabály átültetésére. De természetesen nem nulláról indulunk én egyetértek néhány kollégával, aki azt, ezt fölöslegesnek tartja. Van egy 2000-es évi irányelvünk, ott 12, illetve 20 nap szerepel, de ezzel nem minden tagállam él. Vannak olyan tagállamok, amelyek nemzeti jogszabályokban rögzítették ezt, Nagy-Britániában, például Hollandiában, Németországban, ahol ez kiválóan működik. Tehát van módosítani való, hogyha megvan a politikai akarat. Én szerintem még szükség lesz bizonyos dolgokat megvitatni. Egy-két dolgot már megemlítettem, de szeretnék most rátérni arra, hogy szerintem miért van példakép szerepe az állami szektornak. Ha egy olyan jogszabályt fogadunk el, többé-kevésbé egyhangulag, ami egy egyenlő bánásmódot biztosít az állami és a magánszektor számára, ez működő képes lehet. És szerintem én úgy éreztem a vitából is, hogy otthon a vállalatokkal, illetve az állami intézményekkel, az állami szektorral történő tárgyalások során is kidomborodik, hogy itt más helyzetekről van szó. Az állami intézményeknek többé-kevésbé állandó jövedelem, pénzforgalmuk van a költségvetés keretében. És általában jobban vagy könnyebben hozzáférnek hitelekhez, mint a magánvállalkozások, tehát nem ugyanolyan likviditási problémákkal kell, hogy szembenézzenek, mint a magánvállalatok. És a költségvetési törvényben is viszonylag szigorúan meghatározásra kerül, hogy az állami szektor hogyan kereskedjen úgymond a magánvállalatokkal. A legtöbb tagállamban, Németországban, Skandináviában, Közép- és Kelet-Európában, ha a fizetések kellő határidőben teljesülnek, akkor nem kell tartanunk egy új jogszabálytól. Szerintem más kiinduló pontból kéne megvizsgálni ezeket a dolgokat. Végezetül pedig ha hazatérnek, kérem, hogy gondolják végig, az 5% van jelenleg a javaslatban, és igyekszünk majd arra is törekedni, hogy ne csak szankciók szerepeljenek a jogszabályban, hanem ösztönzők is. És e tekintetben igyekszünk majd egy pragmatikus szabályt kialakítani segíteni akarunk a KKV-kon, arra akarjuk ösztönözni őket, hogy új munkahelyeket teremtsenek az EU-ban, és további segítséget akarunk nyújtani számukra, hogy innovatívak maradjanak. Ugyanis általában innovatívabbak a KKV-k, hiszen ők azok, akik megfelelő szintre, a kívánatos szintre tudják fejleszteni a gazdaságot. Ebben kell őket támogatni, segíteni, és a ma délutáni vita kapcsán szerintem ez a mondandó világlott ki. Köszönöm szépen. Well, I want to... Elnök, köszönöm szépen Barbarának ezt a nagyon jelentős munkát amit a dosszién végzett. Remélem, hogy minden résztvevő úgy érzi, hogy hozzá tudott szólni, el tudta mondani, amit szeretett volna. Ezeknek a találkozóknak az időzítése tényleg nagyon fontos a nemzeti parlamentekkel tartott találkozóknak, és hogy Barbara elmondta, most a módosító indítványokat eh, nézi meg, a bizottsággal is együttműködünk, eh, a hatástanulmányt is elolvassuk, tehát pontosan most eh, van a megfelelő időpontja annak, hogy a különböző érdekeltekkel tárgyaljunk, és meglátjuk, hogy a jelentős jelentéstevő el tudja írni a megfelelő kompromisszumokat az önök parlamentjeivel természetesen továbbra is kapcsolatban maradunk, és kérem, hogy a bizottságban ülő kollégáinkat is ösztönözzék arra, hogy tartsák velünk a kapcsolatot. Tudom, hogy a bizottság is megkért mindenkit, hogy adja be a javaslatról szóló véleményét. Örülnénk neki, hogyha ezeket a véleményeket nekünk is elküldenénk, hiszen ezekről ezeket egy, összegyűjtjük, és ezeket is átadjuk a jelentéstevő asszonynak. A mai ülésről alkotott véleményünket is, véleményünket is szeretnénk hallani, ezt is kérjük, hogy küldjék el nekünk, hiszen ez is szám, fontos számunkra. Nem sokára tartunk még egy hasonló ülést, a szakmai képzések kölcsönös elismerésének témájában. Talán tudják, hogy ez nem sokára sorra kerül. Végül pedig szeretném önöknek elmondani, hogy ezt az ülést a weben közvetítették, és a parlament honlapján elérhető lesz nem sokára a felvétele. Remélem, hogy az önök saját honlapjain is hozzáférhetővé teszik majd ezt az adást, vagy legalább az önök hozzászólását, hiszen nagyon fontos lenne, hogyha az önök polgára is tisztában lennének vele, hogy milyen munkát végzünk itt a parlamentben. Köszönöm szépen a látogatóinknak, hogy igyekeztek részt venni a mai ülésen, és hogy ilyen ö, pozitívan hozzájárultak a munkánkhoz. Remélem, hogy a jövőben is ugyanígy folyik majd a munka. Köszönöm a tolmácsok munkáját is az ülés első részében. Most ö, 5 óra 30 percig egy kis szünetet tartunk, 5 óra 30 perckor pedig a francai nemze, francia nemzetgyűlés tagjaival fogunk tartani egy videokonferenciát a fogyasztói jogokról. Kérem, hogyha valaki szeretné, szeretne részt venni ezen a konferencián, akkor nyugodtan maradjon itt. Köszönöm. Uh, ladies and gentlemen, we'd like to start the... Hölgyeim, urai, hölgyeim és uraim, szeretnénk elkezdeni a videokonferenciát a francia nemzetgyűlés tagjaival. Látom, hogy meg, létesült a kapcsolat, már meg, megvan a kép, látom a francia nemzetgyűlés képviselőit a képernyőmön, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy ha el akarja hagyni a termet, azt csöndben tegye meg, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Okay, could I ask uh, all colleagues who are. Kérem szépen, hogy uh, mindenki, aki részt fog venni a konferencián, foglaljon helyet, mert uh, készen vagyunk, készen állunk a munka elkezdésére, megvan már a felszólalók listája is. Kérem szépen, hogy kint folytassák a beszélgetést, ha lehetséges. Right. Good, I think we are, are we uh, receiving... Azt hiszem, hogy a kapcsolat létrejött, Párizsban látnak, mi hallanak minket. Igen, hallom önt. On y va? Shall we go? Akkor kezdjük? Malcolm, on y va ah. On y va On y va, Monsieur le Président, oui. Kezdjük, elnök úr. Kedves Malcolm, Malcolm Harbour, először is az Európai Ügyek Bizottsága nevében szeretnénk a belső piaci és a fogyasztóvédelmi bizottságnak, az IMCO-nak a szakbizottságát üdvözölni, és az elnökét is. Köszönöm ezt a bizottságot, hogy elfogadta, hogy ezt a premiért itt megtarthatjuk, hiszen most történik először, hogy közös ülést tartunk az IMCO bizottság és egy nemzeti parlament, egy szakbizottsága között egy irányelv tervezettel kapcsolatban, és vid, méghozzá videokonferencián keresztül. Két szempontból is akartuk ezt. Először is, hogy megerősítsük az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti eh, kapcsolatot a Lisszaboni szerződés új keretében, és nem csak a szubszidiaritás és az arányosság eh, keretében, eh, ezért egy fontos szöveget, dokumentumot választottunk, hogy a két bizottság közötti munkát bevezessük. Ugyanis ez az irányelv tervezet nagyon fontos eleme a fogyasztók védelmének, védelme megerősítenek. Ez reményeket támaszt, fenntartásokat is hallunk, tehát mindezekről beszélhettünk, és ezért átadom a szót. Elnök úr, először is szeretném elismerni azt a kezdeményezését, hogy ezt a konferenciát megtartsuk. Októberben emlékszem, hogy akkor javasolta. Ez egy rendkívül fontos esemény, és remélem, hogy, illetve biztos vagyok benne, hogy a technika jól fog működni. Most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, a nemzeti parlamentek egyre fontosabb szerepet kapnak és mi vagyunk az első szakbizottság az EP-ben, aki erre vállalkozik. Tehát ez mindenféleképpen egy történelmi pillanat a közöttünk, illetve a nemzetgyűlés közötti kapcsolatban. Itt egy nagyon fontos javaslatról van szó. A jelentéstevőket meg fogjuk hallgatni, Schwab urat, illetve az árnyék jelentéstevőket, a frakciók részéről, akik most készítik elő véleményüket, tehát nagyon időszerű, hogy megismerjük az önök véleményét is. Nagy örömünkre szolgál, hogy erre most lehetőségünk van, és mindkét oldalt meg tudjuk hallgatni, illetve majd a későbbiekben folytathatjuk a vitát. Mindössze egy óra áll rendelkezésünkre, mi részünkről nagyon eh, szigorúan szerveztük a hozzászólásokat, és gondolom önök is ezt teszik. Kalamanti fog majd hozzánk szólni. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, eh, jelentéstevő úr és kedves kollégák. Milyenről eh, az érdemi kérdésekről eh, beszélnék, a vita megszervezéséről szeretnék szólni. Telefonon Schwab úrral már beszéltünk erre, erről, és most nem szeretnénk a szöveg részleteibe menni, és megvizsgálni a technikai kérdéseket. Ugyanis nagyon összetett ez, és ez erre egy óra nem elegendő. Tehát a nemzetgyűlésen belül egymás utáni lépésekben mentünk. 2009-ben volt az első közlemény, és aztán az első jelentés tavaly novemberben jelent meg, és aztán majd a végső jelentés is lesz. Nagyon több esemény van, a májusi, május 5-i dokumentum az egy harmonizációt, méghozzá egy célzált harmonizációt biztosított a fogyasztók védelmére. A ezeket az elemeket fejlesztettük ki. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a célkitűzés az, hogy a javasolt szövegnek két nagy hibáját javítsuk ki. Először is nem világos a szöveg, és ez bizonytalanságot, jogi bizonytalanságot eredményezett. Ugyanakkor mehine, mechanikusan alkalmazták a teljes harmonizáció célját, tehát ez nem elegendő védelmet biztosított a fogyasztóknak. Ez ezért elég paradox helyzetet termezett, ugyanis maximális videó védelmet akartak a fogyasztók számára biztosítani, és az eredmény egy minimális védelem. A jelenlegi közösségi rendelet, jogszabály a fogyasztók védelmével nem foglalkozott, és a maximális 30%-nak a bevezetése az veszélyezteti a nemzeti jogokat, például a táv, távol volt történő értékesítés kérdésében. Tehát ez nem fogadható el, és a szöveg egész megközelített megközelítését illetően a határokon átlépő kereskedelemnek a nagyságát nem, lehet, nem kell től beszélni, ez jelenleg 7 eh, százalék. Eh, eh, aztán más kérések is vannak, mint például a telefonos reklamációk és a többi. Szeretnénk egy olyan rendeletet látni, amely a nagyobb elvekkel foglalkozik, tehát hogy a fogyasztóknak a nagyobb védelmével foglalkozzanak, a lényeges kérdésekkel foglalkozzon a szöveg, és megőrizni a tagállamoknak a hatáskörét, és a a maximális harmonizációt célzottan kell megvalósítani, tehát inkább pragmatikusan kell hozzáállni, aztán a jövőbeli irányelvnek a hatáját is megfelelően meghatározni, és mi egy első vázlatot összeállítanunk, közös definíciónak lennének, amelyet mindegyik tagállamban lehet alkalmazni. Ugyanakkor a jövőben talán ki lehetne terjeszteni a védelmet a fogyasztók más kategóriáira is, végül pedig általános kötelezettségek, a belső piacon történő ügyletekre, aztán a távszerződéseket, illetően a távol lévő között kötött szerződéseket illetően is foglalkozni kell a kérdésekkel. Végül a, a javak jótállásával kapcsolatos kérdésekkel is kell foglalkozni, és speciális mechanizmusokat létrehozni. Aztán a komitológia által megállapított lista helyett mi egy másik listát alkalmazunk. Tehát ezeket javasoljuk, de lehet másokat is, más hatásvizsgálatokat javasolni. Ezen kívül elgondolkodhatunk a szellemi tulajdonjog kérdéseiről és másokról is. Köszönöm szépen ez nagyon átfogó bevezetés volt, és most négy percben Andrew Schwab kap szót. Köszönöm szépen. Ja. Látom, hogy a német francia határól is látok itt képviselőket, ez nagy erem számomra. Először is azzal kezdeném, hogy Számos fenntartásunk van az elhangzottakkal kapcsolatosan. E, ezeket e, a szakbizottságunk átvette, tehát itt nem teljesen új dolgokról van szó, amit most a francia parlamenttől hallottunk. Ezen e, irányelv munka folyamatát a szakbizottságunk részéről én vettem át, és a nemzeti parlamenteket is intenzíven bevonjuk a vitába. A belső piac mindenek ellenére számos korláttal jellemezhető, és nincs tökéletesen működő piac, nem értük ezt még el, de azt hiszem, hogy erre nem is törekedhetünk. Mint ahogy Kalamanni asszony említette, a 7%-os arány mindenféleképpen növe, növelhető. A bizottság javaslata is erre törekszik. Az Euróbarométer kimutatása szerint is erre lehetőség van, tehát a volument növelhetjük. És az nem csak az irányelve múlik, hanem a nyelv alkalmazása, illetve egyéb feltételek, korlátok is elhárítandók a határokon átnyúló kereskedelem kapcsán. Ami a határokon átnyúló kereskedelmet illeti, ez mindenféleképpen növelendő. Számos terület a fogyasztóvédelemnek mutatja az érem mindkét oldalát és a mi szakbizottságunknak úgy kell átdolgoznia az irányelvet, hogy egy célorientált harmonizáció következzen be a feltételek kapcsán. a határokon átnyúló áru, forgalom és szolgáltatás nyújtás tekintetében, másrészt pedig minden tagállamban biztosítani kell a fogyasztóvédelem magas színvonalát, és a rugalmas alkalmazkodást a nemzeti jogszabályokhoz annak érdekében, hogy az egyes nemzeti problémákat fel tudjuk oldani. Az irányelvet alapvetően át akarjuk dolgozni, de nem akarunk mindent végérvényesen szabályozni, ugyanis ezt követően majd még egy hatásvizsgálatot is készíteni akarunk. Most kiváló alkalom nyílik arra, hogy megismerkedjünk azzal, hogy önök a francia jog szempontjából milyen problémákat látnak, és hogy ezeket a speciális francia problémákat meg tudjuk vitatni. Azt is be kell vallanom, hogy természetesen jelentéstevőként én nem csak a videokonferencia keretében, hanem személyesen is vizsgálom a francia helyzetet. Én ott tanultam, és egyébként mind a 27 tagállammal meg kell állapodnunk a kritikus pontokban, egyeztetnünk kell, és remélhetőleg a munka végén úgy tudjuk összehangolni ezeket a különböző szempontokat, ami nem csak a nemzeti jogszabályoknak felel meg, hanem a fogyasztók védelmét is szolgálja. A belső piaci szakbizottságban dolgozó kollégákkal mi ezt tűztük ki célul. Elnök, köszönöm szépen Schwab úr hozzászólását. Szeretném ellenőrizni, hogy minden átmegye rendben önökhöz, elnök úr, mielőtt az árnyékjelentés tevőknek átadnám a szót. Jól hallanak mindent? 5 sur 5, pas de problème. Semmi probléma nincsen. Tehát akkor folytatjuk az árnyék jelentős tevőknek a hozzászólását. Mindegyik frakcióból másfél percig szólhatnak hozzá, és aztán akkor a másik oldal is beszélhet. Először is Evelyn Gabhardt, aki a SSD frakciónak a árnyék jelentésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök, hogy olyan parlamenti képviselőkkel találkozom, amikor a szolgálat, a szolgáltatás nyújtási irányelvvel kapcsolatban már találkoztam. Nagyon kellemes újból velük dolgozni. Most akkor németre fordítok. Tisztelt kollégák, a mi frakciónk már intenzíven foglalkozott az irányelvel. Komoly problémánk van ezzel kapcsolatosan, mint ahogy az elhangzott bevezetőben is hallottuk mégpedig a teljes körű harmonizációval kapcsolatosan. Itt olyan jogok megvonásáról van szó, különböző jogok megvonásáról, amelyek az egyes tagállamokban eltérő módon alakultak ki. Tehát a minimális harmonizációt nem tudjuk elfogadni, nem tudjuk támogatni. A mi frakciónk és az állásfoglalásban ezt már elmondtuk, hogy egy vegyes megoldásra törekszünk. Ahol lehetőség van a harmonizációra, ott nyilván ez az optimális helyzet, Ugyanakkor viszont meg kell adni a tagállamoknak továbbra is a lehetőséget, hogy a nemzeti jogot, a nemzeti jogszabályt fenntartsák. Mégpedig a nem, tehát a civil szervezetek, a fogyasztóvédelmi szervezetek szerepét illetően is. Ugyanis ők nagyon gyorsan tudnak reagálni az egyes tagállamok speciális problémáira, olyan problémákra, amelyek más tagállamokban nem jelennek meg. Tehát ezt a jogot a fogyasztóvédelmi szervezetek számára továbbra is biztosítani kell. Tehát nem akarunk egy végérvényes, teljes körű harmonizációt elfogadni, ehelyett egy rugalmasságot igyekszünk fenntartani mi ebből a szempontból közelítjük meg a kérdést. Elnézést, hogy itt túlléptem az időmet, de hát rendkívül bonyolult ez a téma. Thank you very much. Köszönöm szépen, Gebhardt asszony. Most Robert Rosbachnak adom meg a szót, aki az ALDE frakció árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr kedves kollégák Párizsban és Brüsszelben, az Európai Unió minden tagállamában. Egy dolog biztos, ezt az irányelvet irányán nem jelentheti azt, hogy visszalépünk a fogyasztóvédelemben, sem Franciaországban, sem Németországban, vagy akárhol máshol. Úgy érezzük, hogy a belső piacnak a dinamizmus, dinamikusabbá tétele az együtt kell, hogy járjan a fogyasztók védelmevel. Tehát, hogy ne érezzék úgy, hogy ez az irány visszalépést jelent te, fejezzük ki világosan a gondolatainkat. Talán a határon átnyúló kereskedelem az egyelőre nem fontos, de 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva nyilván fontosabb lesz. Különösen az internetes kereskedelem, a távol lévők közötti kereskedelem miatt. A maximális harmonizációnak mégiscsak van egy előnye. Azt hiszem, hogy amikor eljön a nap, amikor közösek lesznek a dolgok, akkor a fogyasztók egészére e, válaszokat találhatunk, e, nevelhetjük, és akkor a, a tagállamok között hasonlóak lesznek a dolog. De az előzetes időszakban védni kell a fogyasztót, és nem szabad visszalepni. E, milyen fajta harmonizációra van szükség? az egyes fejezetnek a meghatározásaiban maximálisnak kell lenni, a harmadik fejezetben meg kell határozni, és kompatibilisen ten, kell tenni e, az országonként az Európai Unióban a védelmet. És itt maximális harmonizációnak kell lenni, de különlegesen célzottnak. Merci, Monsieur Rochefort. Köszönöm szépen, Rosfort úr. Most a zöldek nevében Emilia Turennen kap Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében, a zöldek kiinduló pontja az, amikor ezen az irányelven dolgozunk, az az, hogy ez egy fogyasztók jogáról szóló irányelv. Lehet, hogy banálisan hangzik, de ezt kell szem előtt tartanunk, a fogyasztónak kell a központban lennie, és ez sajnos nem mindig valósul meg. Üdvözöljük frakcióként ezt a ezt a kívánságot, vagyis azt, hogy a fogyasztó jogait erősítsük a belső piacon, valamint, hogy egyszerűsítsük és egységesítsük az európai jogszabályokat. Szeretnénk ezt tenni a fogyasztói területen, és szívesen járulunk hozzá konstruktívan a munkához. Azonban egy sor bíráló megjegyzésünk is lenne, mielőtt támogatni tudjuk a javaslaton. Először is hiba az, hogy mechanikus, teljes harmonizációra törekszünk. Ez a legfontosabb, legsúlyosabb bírálati megjegyzésünk. Először is azért nem jó ez, mert jogi, jog, jogbizonytalanságot okoz. Nem tudjuk, hogy mi a, igazából a pontos hatája ennek, és hogy milyen következményei lesznek -e majd a nemzeti jogszabályokra tekintve. Másodszor, nagyon sok ö, konkrét ö, ö, káros hatással jár majd a fogyasztói jogokra. Harmadsorban az a kérdés, hogy tényleg megerősíti majd a, megerősíti-e majd ez az irányelv a határokon átnyúló kereskedelmet, hiszen hogyha nem, akkor nem tudjuk támogatni a javaslatot. Tehát muszáj az, ez lehetséges eredményeket is megtekinteni. A javaslat a jövő kihívásának sem felel meg. Ugye hallottunk itt az elkereskedelemről, az internetes kereskedelemről, ez a jövő. És ez valójában nem is szerepel az irányelv javaslatban. Ezen a négy ponton szeretnénk jelentős változást, javulást látni, mielőtt támogatni tudjuk az irányelv javaslatot. Elnök, köszönöm szépen. Edward Kruzicsnék úr a következő hozzászóló, mégpedig a konzervatív és reformista csoport frakció nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretném a frakciónk nevében üdvözölni a párizsi kollégákat. Nagyon üdvözlendő ez az alkalom, hogy ebben a témában eszmét cserélhetünk. Ezen kívül Bielan kollégának is köszönet, aki a frakciónk részéről az árnyék jelentéstevő. Ő ma egy a holokauszttal kapcsolatos rendezvényen vesz részt Lengyelországban. A frakciónk nevében a konzervat, az európai konzervatívok a teljes harmonizációt támogatják. Szeretnénk a jelenlegi jogi szabályozás töredezett voltát minimálisra szorítani, és nagyon fontosnak tartjuk a fogyasztók tájékoztatását. Egyet tudok érteni a zöld frakcióban dolgozó kollégával az elkereskedelemmel kapcsolatban, ugyanis a belső piacot a jövőben ez fogja vezérelni és most, hogy lezárjuk az EP részéről a hozzászólásokat, a GOMG nevében Triante Fölides úr kap szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a frakcióm nevében én is a harmonizációra összpontosítanék. Mint ahogy Gephardt asszony is említette, az itt javasolt, a bizottság által javasolt harmonizáció a fogyasztóvédelmet csökkenteni. A teljes körű harmonizáció nem adna lehetőséget a tagállama számára, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsanak, ami az adott sajátosságoknak megfelel. A teljes körű harmonizáció következtében csökkenne a fogyasztóvédelem szintje és ez káros a tagállamok többsége számára. Tehát ennek negatív hatása lenne, Ezen kívül az is egyértelmű, hogy a teljes körű harmonizáció a vállalatok mozgásterét is csökkentené, és a költségek csökkentésére is gondolkodni kell. Hangsúlyoznám még azt, hogy az irányelvben a fogyasztó védelme arra korlátozódna, tehát korlátozódna, éppen ezért mi ezt ellenezzük. A bizottságnak azt kellene garantálnia, hogy minél magasabb szintű legyen a fogyasztó védelem, és ez ne egy lehetőség legyen, hanem kötelezettség a vállalatokra nézve. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Elnök úr, most egy sor véleményt hallgat, hallhatott a különböző frakciók részéről, most átadom önnek a szót, hogy az ön bizottságai is szólhassanak. Bien, je vais passer d'abord Először átadom a szót a szocialista frakció képviselőnek, Jérôme Lambert és Jean Gobert. Köszönjük szépen, ez az irányelv egy 85-ös, 93-as, egy 97-es, és 99, tehát négy irányelvet szeretné helyettesíteni egy maximális harmonizációval. A 2005-es irányelv is teljes harmonizációt akar, ez a tisztességtelen gyakorlattal foglalkozott, a jelenlegi minimális harmonizáció nemzeti rendelkezéseket tesz lehetővé, amely a fogyasztókat jobban védik. Ezt sokan teszik. E, ugyanakkor bizonyos különbségeket látunk a megoldásokban. Hogyha ez az irányelv maximális harmonizációt akar, a, akkor e, nyilvánvalóan a bírósági határozatok a tisztességtelen e, kereskedelemmel kapcsolatban segítséget fog nyújtani. E, a szöveg csökkenteni a fogyasztóvédelem szintjét. A maximális harmonizáció bizonyos rendelkezéseket, jogi vagy pedig nemzeti szabályozásikat csökkentene. Ez az eset bizonyos szerződés előtti információk, vagy a javak jótállása, vagy más kérdésekben, tehát ez nagy problémákat okozni. A fogyasztói jog az egy közbelépési, beavatkozási jogot biztosít a tagállamok számára a fogyasztók védelme céljából. Nem lehet mindent európai szinten megoldani, inkább a szubszidiaritás elvét kellene alkalmazni. Végül pedig nem realista megoldás egy egyforma megoldást akarni találni. És visszalépés nem elképzelhető az állampolgárok és a kormányok számára. Tehát mi egy pragmatikus megközelítés javaslunk, amely valóban célzott, és csak azzal foglalkozik, ami valóban szükséges. Köszönöm szépen, elnök úr két megközelítés van európai szinten, a belső piac és a fogyasztóvédelem területén. Számunkra ezek nem ellentmondóak, hanem kiegészítőek. De megfelelő egyensúlyt kell találni a két megközelítés között. Az ecosok és a régiók bizottsága is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és a vállalkozások kedvére tesz. Beszéltek már az európai parlamenti kollégák a különböző kérdésekről, a nemzeti jogról is, és maximális harmonizációról. Ugyanakkor több protekcionista megoldást ez veszélyeztes Tudjuk, hogy általánosságban csak a peres ügyek esetében is mérik meg, hogy mennyire jól működnek ezek a rendelkezések. Nyilvánvalóan szabad versenyt szeretnénk biztosítani, de hogyha a szolgáltatások vagy az áruknak a minősége rossz, akkor a fogyasztókat védik. Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót az UMP frakció képviselőinek. Jérôme Lambert és Valérie Rossodabor, és ez egy kolléga, aki helyettesít egy másikat, akinek a vonata nem érkezett meg. E, tulajdonképpen érdekes előrelépéseket láthattunk már, és érdemes azokat a kérdéseket elemezni, amelyek nem világosak, és pedig a, az alkalmazási hatája a bizottság javaslatának. Hogyha elemezzük a szöveget, akkor látjuk, hogy a meghatározásokat illetően munka történt, még nem részletesen beszéljük ezeket, de azért érdekes lenne erről elgondolkodni. Még e, ezen szakaszban a 27 tagállamban meglévő helyzetet lehetne elemezni. A szolgáltatásokkal kapcsolatban mi az önök véleménye, hiszen ezt elég széles körűen határozza meg a szerződés, mint a szolgáltatási irányelvben. A termékeknek a fogalmát valon vajon megőrizhetjük-e, és a, az internetes aukciókkal kapcsolatban például, amely egy új lehetőséget biztosít, tehát az informatikai platformokat, ezekről is kell eh, gondoskodni, és hogyha ezzel a, ezen eszközön keresztül eh, kötnek egy szerződést, még akkor is, hogyha a szerződés kötésnek a módjai azok klasszikusak, akkor mik történnek? Eh, hogyha a legmagasabb ajánlatot fogadják el, akkor vajon milyen megoldásokat találnának? Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság egy széles körű alkalmazást akar a mindenfajta szerződésre, mindegy, hogy az ingatlan, vagy szolgáltatás, és stb. Több problémát is jelent ez, E, a más alkalmazódó közösségi irányelvvel kapcsolatban ezek e, nincsenek harmóniában. Ezek nem ágazati szövegek, mint a turizmussal kapcsolatos, vagy a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, hiszen e, a, ide tartozik a szolgáltatási irányelv, az elektronikus kereskedelem irányelve, stb bizonyos ágazatokban pontos problémákat látunk, az Európai Bizottság ennek tudatában van, hiszen ezért foglalkozik kivételekkel, ezért ez a szöveg aztán nem teljes. Egyelőre még nem látjuk végleges megoldását ennek a kérdésnek, de szeretnénk ismerni az önök nézeteit bizonyos ágazatokkal kapcsolatban, amelyeket különlegesen meg kellene vizsgálni, mert lehet, hogy kizárnák őket. Mi a pénzügyi szolgáltatásokra, az ingatlan műveletekre gondolunk, az építésre, a bérlésre, az építkezéseknél nálunk egy különleges rendszer van az építő felelősségét illetően. Ezekkel kapcsolatban vannak konkrét szövegek, amelyek a különböző szempontokkal foglalkoznak. Talán önök más ágazatokat is ö, ö, találtak, amelyekről különösen el kellene gondolkodni. Elnök úr, kedves kollégák, a témák között, amelyekkel még nem fogad, foglalkoztunk, vissza kellene térni. Ez pedig a szociális szolgáltatások. Tavaly évben három kollégával egy jelentést állítottunk össze az általános érdekű szolgáltatásokkal illetően. Európában nagyon sokféle helyzetet látunk, és ugyanakkor egy európai jellegzetességet is mutatunk a többi országhoz képest a szubszidiaritás e, elvének a e, tiszteletben tartása tudja csak biztosítani ezt a sokféleséget. Épp ezért tudjuk meg, hogy a szociális e, szolgáltatások nem magától értetően esnek kívül ezen. Ugyanis a, ez a közösség e, az nagyon széttagolt, e, akár legyen az a munkaerőpiacon, akár máshol. E, sokszor három oldalú kapcsolat van a szolgáltatók, a, a fogyasztók és egy harmadik fél között. Például a képzési szolgáltatások esetében tehát e, ezeket az elemeket e, egyértelműen kell megfogalmazni, és e, európai szinten a befogadás, az integráció is nagyon fontos kérdés. Most pedig a konkrét kérdésekkel kapcsolatban az Európai Ügyek Bizottságában átadom a szót Ann Gomesnek, az új közép képviselőjének és a jelentéstevőnek. Elnök úr, kedves kollégák! A távolévek között kötött szerződések és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések nagyon fontos kérdések, hiszen a határokon átnyúló ügyletekben ezek nagyon fontos, de csak 7%-át jelentik azért az ügyleteknek. Emlékeztetnék arra, hogy ezeket a legfontosabb kijavítani. Konkrét információkra van szükség, ezeket meg kell erősíteni a szöveghez képest. Például a telefonszám közlésének a kötelezettsége, tehát konkrét kérdésekkel kell foglalkozni, ugyanakkor az európai rendszabálynak nem szabad veszélyeztetni majd a nemzeti jogszabályt. A harmonizáció, a maximális harmonizáció a tagállamokat új helyzetek el, elé állítanák, és a nemzeti kormányok állnak elsősorban a fogyasztók szeme előtt, egyszerűen a közelségük miatt, és őtőlük várják a válaszokat. Épp ezért a visszalépés a távolévők között kötött szerződések és az üzlethelyéseken kívül kötött szerződések esetében az elállás kérdését rendezni kell. Az elállási idő alatt nem lehet fizetés, stb a kereskedő kereste meg ugyanis a, a fogyasztót, épp ezért a fogyasztónak biztosítani kell időt, hogy elgondolkodjon erről, hogy akarja ezt a szerződést, és hogy megkérhesse a visszatérítést. Elnök úr, kezdős kollégák, két megjegyzésem lenne a maximális harmonizációval kapcsolatban. Ez problémákat okoz, és ezt már említették a kollégák, én a szerződés előtti tájékoztatásra térnék vissza, ugyanis az Európai Bizottságnak a javaslata nem győz meg bennünket fontos ez az előzetes információ, hogy a fogyasztó a költségek tudatában legyen. A tagállamok számára ez a megoldás nem ad eléggé mozgás, elég mozgásszabadságot. Szerintem jobb lenne, hogyha a szubszidiaritás elvét alkalmaznánk. Vannak már jó, hatékony nemzeti jogszabályok, például Franciaországban tehát ennek a kérdésnek a megkérdőjelezése számunkra érdekes, ugyanis nem értünk mindent. A második kérdés a tisztességtelen feltételek, a jó hiszemű megoldás az Franciaországban nem hoz plusz megoldás. Hogyha egy fel tisztességtelen feltétel vannak, akkor ez nem köti a fogyasztót. Ezzel egyetértünk. Ugyanakkor két kér, dolgot Az e, e, egyénileg, egyének között tárgyalt szerződésekkel kapcsolatban az egyéni feltételekben érvényesülni kell ezeknek, nem csak az előre megszerkesztett feltételekben. A vélelmezetten tisztességtelen feltételek és a tisztességtelen feltételek azok mind nagyon fontos számunkra, és az európai lista ugyanakkor nem eh, az egyetlen lista, eh, eh, a közös listát, azt a nemzeti listákkal együtt kellene alkalmazni. Itt fiatal kollégámat üdvözölném, aki ezzel foglalkozik. Karamanli asszony következik, és aztán az IMKO bizottság részéről jönnek a válaszok. Nos, hogy lezárjuk ezt az első eszmécserét, nézzük a jótállásnak a kérdését. Az egyetlen legális jótállás, és osztják ezt a véleményt a többi országok kapcsolatos a fogyasztók jogaival is a bizottságnak a javaslata merevebbé teszi a megközelítést, tehát különböző lehetőségeket sorol fel. Mi visszatérnénk arra, hogy a fogyasztó választhasson, és a jótállás az nem vész el, ez egy nagyon fontos rendelkezés a polgári törvénykönyvben Franciaországban. Eh, hogyha harmonizációt, maximális harmonizációt akarunk, eh, akkor ezt nem feltétlenül, erre nem kapunk igazából biztos sítékokat, ezért számunkra az a fontos, hogy ne kerülhessük meg ezeket a rendelkezéseket. Akkor most Malcolm mi a szó? Eh, Köszönöm szépen. Nagyon sok téma van, és ezek közül nem tudunk mindegyikre reagálni, de természetesen a jelentős téstevőnk és az árnyék jelentős tevők megpróbálnak minél több megjegyzést tenni. Először is Abad úr, aztán Venyó asszony és Rasfor úr kapja meg a szót, mindannyian franciák, szeretnék francia, szeretnének francia kollégáikkal beszélni. Nagyon örülök neki, hogy megjegyzést szeretnének tenni. Abad úr először. Elnök úr, tisztelt kollégáim! Üdvözlöm Malcolm Harbour elnök úr kezdeményezését. Európa építésében ez az első, ez, ez egy új időszakot jelent, hogy a nemzeti parlamentek tagjait ilyen mértékben bevonjuk a jogalkotásba. Mi is ugyanezeket a nehézségeket és bizonytalanságokat látjuk, valamint ugyanazokat a megoldásokat szeretnénk. Először is egyetértünk abban, hogy a szöveg jó időben került az asztalra, és egyetértünk a francia nemzetgyűléssel abban, hogy magas szintű fogyasztóvédelmet kell biztosítanunk, ugyanakkor meg kell védenünk, őriznünk a vállalatok versenyképességét is. Magas szintű fogyasztóvédelem biztosítja a bizalmat. Ha a bizalom nincs meg, akkor nem tudjuk megvalósítani a határokon átnyúló kereskedelmet a, a maximális harmonizáció, a definíciók, valamint a 40 napos ö, visszalépés itt problematikus. A francia ö, fogyasztók is fel, említették a legális záradékokat, és én ö, beszéltem a jogi bizottság tagjaival is, és erre majd megpróbálnak ők is segítséget, ehhez segítséget nyújtani, hogy megoldást találjunk a jelenlegi problémákra. Mindenképpen biztosítjuk a nemzeti jogszabályokat is. Köszönöm, Vernyó asszonynak adjuk át a szót, és kérem, hogy egy percben szóljon hozzá. Abban úr már számos dolgot érintett, amit én is el akartam mondani, úgyhogy rövid tudok lenni. Először is üdvözlöm a francia nemzetgyűlés képviselőit. Most már teljes mértékben a Lisszaboni szerződés keretében működünk, és ez az első alkalom, amikor egy ilyen videokonferenciára sor kerül, amiért szeretnék eh, harbor úrnak köszönetet mondani. Maria Kabanyának szeretnék eh, külön gratulálni, hiszen ő az én választókörzetemet képviseli, nagyon jól szólt mindenki a témáról. Minden tagállamban a kampány során és Franciaországban különösen tisztában voltunk azzal, hogy Európa nem biztosít kellő védelmet A kereskedelem 80%-a érinti a fogyasztókat egész Európában, tehát mindenféleképpen egy európai szabályzásra van szükség, európai vízióra. Ugyanakkor ezt nem szabad maximális, teljes körű harmonizációként értelmezni. Nyilvánvalóan törekedni kell a minél nagyobb mértékű harmonizációra, minden ezt de esetre úgy kell ezt megközelíteni, hogy a szubszidiaritás, illetve a tagállami jogok ne sérüljenek. Itt számtalan részletet kell majd még tisztázni a fogyasztók védelme érdekében. 27 tagállam esetében ez nem lesz könnyű, de jó szándékkal szerintem nem elérhetetlen. Rosfor úr, köszönöm. Azt hiszem, hogy nem titok, hogy az Európai Parlament és a Francia Parlament képviselőiben is számos kérdőjel felmerül, felmerült ezzel kapcsolatosan. Komás asszony számára mondom, hogy ez az a téma, amiben e, számos módosítóra kerül majd sor. Megközelíthetjük a teljes körű harmonizációt. Én a negyedik cikkre szeretnék most külön utalni, ami szerint a tagállamoknak az elállási időszak alatt nem lenne joga a saját, tehát eh, nem lenne lehetőség a saját jogainak érvényesítésére. Nehéz lenne a maximális harmonizáció, hiszen szerintem a minimális harmonizáció lenne az egyetlen megoldás, ugyanis a lista európai szinten azt jelenteni, hogy mindegyik tagállamnak lehetőségei legyenek a saját listájukat is alkalmazni. Nem tudom, hogy a komitológiai eh, megoldás eh, gyors eh, megoldást biztosítana, tehát lehet, hogy a maximális harmonizációról le kéne tenni. Azt javaslom, elnök úr, hogy még két felszólalást engedjünk meg itt a teremben, és utána önöknek adjuk majd a szót, és aztán le is kell zárnunk az ülést. Akkor először Lechnen, aztán pedig Gebhard asszony kapja meg a szót, ha csak más nem kíván még hozzászólni. Nem? Akkor Lechner úrnak adom meg először a szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a francia kollégákat. Én sem támogatom a teljes körű harmonizációt. Itt arról van szó, hogy ahol tehát itt arról van szó, hogy törekedni kell a minél nagyobb mértékű harmonizációra, de nem a maximálisra. A határokon átnyúló kereskedelem erősítése nem az az, amiről itt szó van, hanem egyszerűen az, hogy a fogyasztók számára, a fogyasztók jogait hogyan érvényesülnek a szempontok. Ha például egy francia strasburgi polgár kélben vásárol egy kocsit, vagy fordítva, akkor itt olyan európai megoldásokra van szükség, ami mindenki javát szolgálja. Hogyha mindannyian azon az állásponton vagyunk, hogy egyetlen egy joghatóság, sem francia, sem német, spanyol joghatóság sem enged ebből, akkor európai szinten javulhat a fogyasztóvédelem de minden esetre körültekintően és fokozatosan kell ez ügyben eljárni. Köszönöm szépen. És végül Evelyn Gebhardt kap még szót. Egy dologra szeretnék még rátérni, amit a kollégák a nemzetgyűlésben említettek, nevezetesen az elállási jog. Ez az a terület, ahol nem lehet teljes körű harmonizáció, ugyanis a tagállamokban oly eltérő jogszabályok érvényesülnek, hogy gyakorlatilag bármilyen megoldást találunk, ez komoly nehézségeket jelentene a fogyasztók számára. Például Németországban csak akkor van jog az elállásra, hogyha már az összes dokumentum megkötetett. Más tagállamban már rövidebb idő alatt is érvényesülhet ez a jog, tehát ezt nem tudjuk egy kalap alá venni az egységes szabályozással Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban vagy Olaszországban igen komoly nehézséget okoznánk a fogyasztók számára, hiszen nem értenék, hogy most miért csorbul az addigi joguk. A fogyasztó védelem a szerzett fogyasztói jogok védelméről szól szól végül is. Tehát éppen ezért nagyon körültekintőnek kell lennünk, és ez egy olyan példa, ahol én egyáltalán nem látok lehetőséget a teljes körű harmonizációra. Én nem arról beszélek, hogy egyáltalán ne legyen harmonizáció, csak én a vegyes harmonizációra gondolok, és pontonként kell megnézni, hogy erre hol van lehetőség, és hol nincs. Turunen asszony is jelezte, hogy szólni kíván. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a francia kollégáknak ezt a konferenciát, nagyon érdekes volt a véleményüket hallani, és francia példákat hallani arra, hogy hol vannak a problémák, hiszen nagyon fontos a nemzeti problémákat a mi szintünkre emelni, amikor közös jogszabályokat alkotunk, és nem csak a franciákat, hanem bárki másét. Tehát azt javaslom, hogy mindenki minél több, több példát küldjön be, és járuljon hozzá hozzá ahhoz, hogy minél jobb minőségű munkát tudunk, tudjunk végezni. Azon kívül érdekes lenne önöktől arról is hallani, hogy a közösségi jogszabály és az önök nemzeti szerződési joga, illetve polgári joga között még milyen, ö, milyen ö, különbségek vannak, hiszen ez sokban segítene minket, napja segítene minket abban, hogy tovább dolgozzunk ezen a kérdésen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen minden kollégámnak a részvételt. Elnök úrnak visszaadom most a szót a záró megjegyzésekre. E, Krisztof Karesnek adom át a szót, és talán utána a két jelentéstevőt érdemes meghallgatni. E, tehát akkor most a szocialista párt e, részéről. Két dolgot szeretnék mondani először is. Az az érzésem, hogy a francia problémák azok nem sajátságosak a mi országunkra. Úgy látom, hogy más országoknak is olyan problémái vannak, és hogy más szervezetek is felvetik ezeket a kérdéseket. Tehát akkor ezek európai problémák, nem nemzetiek. Másik megjegyzésem. A vita az, az esmesre pozitív volt, de azért a harmonizáció, a maximális harmonizáció kérdését még világossá kell tenni mi úgy gondoljuk, hogy a maximális harmonizáció megkérdőjelezi a fogyasztók jogait. Tehát jobb lenne akkor egy magas szintű minimális harmonizáció, mint egy gyenge maximális harmonizáció. Rochefort Bur egy célzott maximális harmonizációról beszél, jó, hát akkor legyen az, ez lehet, hogy érdekes lenne. Ugyanakkor világos, hogy mi nem szeretnénk, hogy egy olyan organizáció legyen, amely megkérdőjelezi a fogyasztóknak a jogait. Köszönöm szépen. Most akkor Marietta Karamanli, és aztán a másik kolléga hogy akkor bizonyos módon összefoglaljuk, ami elhangzott. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy szükséges harmonizálni a fogyaszt gyártók jogait eh, azért, hogy a belső piacot eh, létrehozzuk. Szerintem eh, az, az amerikai norma az, hogy a jogalkotásnak a pluralitása lé, lé, létesüljön az európai parlamenti képviselőknek is többfajta nézetei vannak, és mi ezeket osztjuk a francia parlamentben, és nem csak az országokat, hanem a politikai véleményeket tekintve. Emlékeztetnék arra, hogy a fogyasztói joga jelenleg a jelenlegi javaslatban azt igényli, hogy a fogyasztóknak a bizalmát növeljük, hiszen ez a tartós termékeket is javítja a digitális és a kulturális iparban is. Végül pedig egy kifejezést vennék elő, amelyet Condorcennek tulajdonítanak, és pedig e, a, a, az, hogy a jogok jogának az egyenlőtlenségeket kellene megszüntetni. E, vannak fogyasztók, amelyek nem e, ismerik a jogot, ugyanakkor vannak szakemberek is, akik nem ismerik a jogot. Tehát fontos, hogy legyenek hatásvizsgálatok ahhoz, hogy folytassuk a munkánkat, és a fogyasztók bizalmát kellene növelni, és végül a definícióknak, a meghatározásoknak a kérdése is nagyon fontos. Ebben kell a maximális harmonizáció, Schwab úr. Ja, fin- Köszönöm, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő kollega. Már a bevezetőben említettem, hogy a belső piac és a fogyasztóvédelem ugyanannak az éremnek a két oldala, és nem szabad ezeket egymással szemben kijátszani. A belső piac Szóval a határokon átnyúló kereskedelem csak akkor fog bővülni, hogyha a fogyasztók bizalmát erősíteni tudjuk. És ezzel teljesen egyetértek az elmondottakat. Még hozzátenném, hogy a javaslat itt egy alapkérdést is kell, hogy érítsen. Itt a fogyasztók javát szolgálja, de nem csak a fogyasztókét, hanem a vállalatok javát is a határokon átnyúló kereskedelem magasabb szinten. És most nem akarjuk megismételni azt, amit a fogyasztói hitelek irányelv kapcsán a jelentéstevő elmondott. Itt az történt, hogy a tagállami kormányok azt mondták, hogy a teljes harmonizációt támogatjuk az egyes pontban, a második pontban azonban 27 különböző kivételt szorgalmaztak, mert minden tagállam a saját jogát akarta védeni. Éppen ezért nem értelmes az, hogyha ez történne meg most is, ugyanis a fogyasztók számára átlátható szöveget kell alkotnunk, és inkább kevesebb, célzott területen egyértelműen kell erre törekedni. Tehát én egyetértek a miniszterek tanácsával abban, hogy itt egyértelmű, átlátható megoldásokra van szükség. Harmadsorban pedig van egy sor francia sajátosság, amiről itt hallottunk, ez egyébként ezek más tagállamokban is előfordulnak. Ha itt bizonyos területeket összehozunk, például az online aukciók kapcsán, ahol a magán vásárlóknak ugyanolyan elállási joga van, mint hogyha üzletben vásárolnak, Szerintem ez senkinek lenne, nem lenne ártalmas, és a fogyasztók érdekét szolgálná. Negyed sorban úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy Európában a határokon átnyúló kereskedelem nem egyszerűsödött, hanem éppen, hogy megnehezedett. Az római egyes hatályba lépett, az Európai Bíróság is egy sor döntést hozott, például az Alpenhof ügyben, miszerint a korábbi szabályok már nem érvényesülnek, úgyhogy konstruktívaknak kell lennünk, hogy a fogyasztók javára üdvözítő megoldást találjunk, és éppen ehhez hasznos lenne, ha a jövőben egy újabb eszmecserére kerülne sor ebben a témában. Köszönöm egyébként a hozzászólásaikat. Monsieur le Président. Elnök úr, talán összefoglalná. Igen, Malcolm, először is szeretném megköszönni, meleg eh, köszönetet mondani, hogy megszerveztétek ezt a közös premiért. Nyilvánvalóan Eh, ahogy Schwab úr is eh, pontosan megfogalmazta, ezt a munkát folytatni kell, és nyilvánvalóan eh, továbbra is együttműködünk. De, mint láthatták, a nemzeti képviselők mind a többség, mind az ellenzék között egyetértenek, és a francia kormányal együtt is, és ahogy Schwab úr és Christoph Karas is mondta, ez nem csak egy francia álláspont, hanem más államoknak is az álláspontja. Tehát, hogy a fogyasztóvédelemben ne lépjünk vissza, tegyük lehetővé a tagállamoknak, hogy szembesüljenek a fogyasztás, fogyasztók jogának az alakulásával, és a célzott maximális harmonizáció pragmatikus módon kell, hogy történjen, csak az arra koncentrálni, ami feltétlenül szükséges. Így tudnánk megfelelni az európai fogyasztók elvárásának. Még egyszer köszönöm ezt a fajta ülést, és remélem, hogy lesz alkalom másokra is. Köszönöm szépen én is, önnek is és a kollégáinak is a hozzájárulást ehhez a konferenciához. Én brit politikusként is nagyon jónak tartom, hogy önök is pragmatikus megoldást javasolnak ebből a szempontból szakbizottságunk eh, nagyon sokat fog tenni azért, minden lehetőt meg, tud, meg fog tenni azért, hogy kompromisszumhoz eh, jussunk el. Nagyon hasznos volt a vita, és nagyon jó időben ejtettük meg. Mindenkinek köszönöm mind a két részről. Párizsban és itt Brüsszelben is a részvételt, és köszönöm a technológiával foglalkozók és a tolmácsok munkáját is, hiszen ők nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy ez az esemény létre tudjon jönni. Azt hiszem, hogy le, meg, meg kell ilyen sokkal több ilyen rövid és koncentrált véleménycserét kell megejtenünk a jövőben is. Remélem, hogy a jövőben is együtt fogunk működni ilyen fórumokon is ez, ebben és más témában is. Korábban délután a nemzeti parlamentek képviselőivel tartottunk ülést. 21 parlamenti képviselő érkezett meg, hogy a késedelmes fizetésekről szóló dosszié megtárgyalásában részt vegyenek. Úgyhogy részünkről ez tényleg nagyon érdekes és új tapasztalatokat nyújtó délután volt. Akkor én most formálisan be is rekeztem az adást, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, kellemes estét kívánok Önöknek Brüsszelből. Malcolm? Már késő? Hallasz? Hallotok? Azt akartam mondani, hogy igen, én pragmatikus vagyok, ugyanis angol az édesanyám, és Londonban születtem, ezt itt senki sem tudja. Váltjuk